Buenos días. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a résztvevőket itt Brüsszelben. Viszonylag kevesen vagyunk itt a teremben. Nem lesz így könnyű lendületbe jönni, de mindenképpen megpróbáljuk, hiszen eléggé sok téma van a napirenden. Időnk viszont véges. Két dolgot szeretnék elmondani. A Szaharov díj dönt, ügyében döntés született október 29-én. A díjat december 16-án osztják ki, ünnepélyes ülés alatt, és Raif Badawi kapja. És gondolom, hogy egy egyetértetünk abban, hogy egy nagyon bölcs döntés született. Tehát december 16-án ünnepélyesen adják át Badawi úrnak aki nem tud eljönni sajnos, de elképzelhető, hogy felesége vagy gyermekei eljönnek Strasbourgba. Még valamit szeretnék elmondani december harmadikán 12 órakor a kínai népi kongra. Préda úr, miért ül olyan messze? Miért, miért, miért olyan messze? Jöjjön ide közelebb. De hát igazából miért, miért összevesztünk, vagy én nem tudok róla. Jöjjön már ide ide mellém. Miért ül ott? Miért ül ilyen messze? Pues eso, que hay una delegación de, de... Tehát a kínai népi kongresszus delegációja december 3-án látogat meg minket, és fél 12-kor szeretnénk velük ünnepélyesen eszmecserét folytatni, és a tibeti témában fogunk tárgyalni. Most pedig eh, Préda úr kap szót, már egy kicsit közelebb is ült hozzá. És a módosítókról beszél, és pedig az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban, és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája a témája, tehát Préda úr azonnal szót kap, és rögtön gratulálok neki, mert rengeteget dolgozott ő is, ugyanúgy, mint az összes árnyék előadó. Tehát november 16-án eh, hétfőn lesz szavazás az AFED-ben délután 6 órakor. Tehát átadom a szót. Euh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, le... Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a szavazást a tervek szerint hétfőn fogjuk sorra keríteni. Azt szeretném még elmondani, hogy mint minden évben a demokrácia és az emberi jogok jelentése az Európai a mi nagyon komoly érdeklődést generál. 420 módosító érkezett, a külügyi bizottság is küldött jó néhányat, ez nem is rossz 420. Az első eszmecsere Másfél hónapja volt szerintem. Fontos lenne a jelentés formája szempontjából, hogy világos és lényegre törő legyen. La visibilité du rapport est importante. Elmondtam már ezt az előző eszmecsere során is, hogy a láthatóság, a vizibilitás mennyire fontos. 48 kompromisszumos módosítót tettem én magam javaslatot, ezeket a módosítókat összegyúrtam, tehát 48 kompromisszumba. Megpróbáltam az ismétléseket is a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni. Az Európai Bizottságtól és a külszolgálattól azt kérjük, hogy eh, a demokrácia és az emberi jogok tekintetében eh, határozottabb legyen felépésük, az ellenkezőt nem is kérhetjük. A Nőjogi Bizottság 60 bekezdésnyi szöveget szeretne küldeni, hát ez nagyon sok. A Deve szakbizottságban két napja szavaztunk, ott 12 bekezdésre korlátoztuk magunkat, ezért mégiscsak, hogy is mondjam, csak némi önmérsékletről kellene a nőjogi szakbizottságnak is tanúbizottságot tenni a 60, na most komolyan, őszintén. Tehát tudom, hogy a női jogok kérdése milyen rettentően fontos, de hát akkor is 60 bekezdés, Szeretném, hogyha a végén egy olyan jelentés készülne, amely még használható minden szempontból. Tehát 420 módosító indítványról beszéltem, 48 kompromisszumos módosító, mondom még egyszer. Strasbourgban kétszer is ülést tartottunk, azóta pedig informális konzultációkkal próbáltuk előmozdítani az ügyet. El kell mondani, hogy nagyon jó volt az együttműködés az árnyékek előadókkal. Minden politikai frakció részéről komoly együttműködési hajlamot véltem felfedezni, hiszen mégiscsak az a célunk, hogy valami közöset fogadjunk el. Mindenkinek megvan a saját perspektívája, látószöge, de szeretnénk azt garantálni, hogy mindenki számára jó legyen ez a kompromisszum. A 48 említett kompromisszumos módosító a legfontosabb kérdéseket felöleli, azokat, amelyekre úgy érezzük, hogy az Európai Bizottságnak különösen oda kell figyelnie külszolgálati munkájában. Például megállapodtunk a kompromisszumokban abban, hogy úgy általánosságban felüljük a figyelmet a koherencia és a konzisztencia kérdésére. Tehát, hogy a belső és a külső felépésünkben következetesek legyünk, megállapodtunk arról is, hogy az Európai Uniónak az emberjogi és demokrácia kérdéseiben következetesebbnek kell lenni, és hogy hatékonyabban kell a meglévő eszközöket alkalmazni. Az emberjogi párbeszédet üdvözöljük, az emberjogi stratégiát, amelyet országokra lebontva jelenik meg, üdvözöljük. Ugyanakkor, ugyanakkor a különleges képviselők, külön képviselők is fontosak. A külső fellépésünk során gondolni kell itt a bővítéspolitikára, a szomszédságpolitikára, a fejlesztéspolitikára, és persze a kereskedelmi politikára és ezekben mind-mind meg kell, hogy jelenjenek az emberjogi és demokratikus értékeink. Itt van például a menekültválság, amely során szintén fontos ezeket a szempontokat figyelembe venni. Örülök annak, hogy ez utóbbi kérdésben, kérdésben sikerült egy közös megfogalmazás van megállapodnunk. Fontos, hogy ez a jelentés eh, ne csak a migráció kérdésével foglalkozzon, tehát eh, fontos, hogy ne hagyjuk eltéríteni magunkat. Az emberkereskedelem, a Nemzetközi Büntető Jogi Bíróság is szerepel a kompromisszumos eh, módosítókban. A gyermekek és a nők jogai sem felejtjük ki ebből a, a civil társadalom eh, helyzetének eh, veszélyeztetettsége jó néhány országban, itt is eh, megkongatjuk a vészharangot. úgy érezzük, hogy az emberi jogok védelmének a legharcosabb és leghatékonyabb szereplői pont ezek a civil szervezetek és a szólásszabadság fontosságára is rámutatunk. Most nem fogom az összes kompromisszumos módosítót részletesen ismertetni, csak a fő vonalakat villantottam fel. Remélem, hogy a többi frakció nem fog változtatni az eddigi véleményén és hozzáállásán. Nagyon optimista vagyok ez ügyben, és Remélem, hogy a szavazás során könnyen mennek majd a dolgok hétfőn. Egy szavazólistát is már kidolgoztunk munkatársaimmal, amely alapvetően az alapelveket követi, a kompromisszumos módosítók alapján, így csak azokat a módosítókat fogom támogatni, amelyek világosak, precízek, rövidek, érthetőek, és amelyek valami újat hoznak, újat tesznek hozzá a jelentéshez, tényleg érdemben kiegészíték. Olyan módosítókat nem fogok támogatni, amelyek eh, a harmadik országokra eh, újra mutogatnak, vagy amelyek a tagállamokra, az unió tagállamaira próbálnak eh, mutalni, hiszen ez a LIBE szakbizottság hatásköréhez tartozik. A belső kritika, a tagállamokkal szembeni kritika nem mm, hozzánk tartozik. Mi alapvetően nem egy. Mi van akkor, hogyha más színű kormány van egy tagállamban, akkor egyből támadjuk. Nem, a belső politikai csatáinkat nem ebben a jelentésben kell megvívnunk, nem szabad elfecsérelnünk ezt a lehetőséget, eh, hiszen ez sokkal fontosabb annál. Az emberi jogok és a demokrácia kérdése sokkal fontosabb annál, mint hogy a belső politikai csatáink áldozatává essen. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az együttműködés, ami ideig vezetett, nagyon jó volt, nagyon érdekes volt ez a munka, és tényleg remélem, még egyszer mondom, hogy hétfőn a szavazás zöggenőmentesen folyik majd, és ennek eredményeképpen egy koherens, koherens szöveg születik meg. Köszönjük, Préda úr! Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, hogyha kérik a szót. Elsőként Pánzeri úr. Grazie, Köszönöm. Elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Préda képviselőnek, kiváló munkájáért. A módosítók magas száma ellenére konszenzust tudott elérni, és pedig 48 kompromisszumos indítványal, ami az én frakciómra vonatkozik, mi elégedettek vagyunk, hogy a prioritásaink mégiscsak bekerültek, és csak néhányan szeretnék ezek közül megemlíteni. Nagyon fontos az, hogy hosszú távon gondolkozzunk a politikában. Nagyon fontos az, hogy a vízum liberalizációnál is hosszú távon gondolkozzunk. És nagyon fontos az, hogy az emberkereskedelmet is megakadályozzuk, amennyire lehetséges. Nagyon fontos az, hogy nemzetközi szinten is védjük a munkavállalókat. Természetesen vannak még nyílt kérdések, és az SND részéről is van még néhány módosító, amelyeket nem tudtunk beépíteni a kompromisszumokba, és jövő hétfőn dől majd el. Tehát egy alapvető dolog az, hogy a halálbüntetés teljes mértékben elítéljük, hogy a fogyatékossággal élőknek azonos jogai legyenek, élhessenek a jogaikkal. Ide tartozik az emberi jogok kérdése, a klímaváltozás. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nagyon fontosak számunkra, és hétfőn a szavazáskor már ide látjuk, hogy ez hogyan néz majd ki. Tehát a kompromisszumos indítványokat köszönöm, köszönöm Préda úrnak, és köszönöm azt a nagyon jó munkalégkört, amelyben dolgozhattunk. Hétfőn szavazunk, és valószínűleg széles konszenzus lesz majd hétfőn. Köszönöm. Lochbiller asszony? Nincs itt? Köszönöm, mint ahogy ön is rájött, Logbiller asszony lenne a zöld árnyék előadó, azonban nincs itt, mert az Ebesznél jár éppen, az egy, ezzel egy időben van. És megkért engem arra, hogy mondjak néhány dolgot először is, köszöni Préda úrnak a munkáját, és az együttműködést köszöni az összes többi árnyék előadónak. Különösen fontos neki és a zöldeknek az idei jelentésben az, hogy foglalkozzunk a civil társadalom visszaszorulásával, a migrációval, a gazdasági, e, szociális és kulturális jogokkal, az üzleti vállalkozások jogával, a félelmetlenséggel, az, a, a, a büntetlenséggel, az emberkereskedelemmel, a sport és az emberi jogok viszonyával, hogy csak néhányat említsünk. Ezek közül a témák közül e, néhány megjelenik a kompromisszumos módosítókkal, például a Nemzetközi Büntető Bíróság támogatása, illetve a büntetlenség elleni fellépés Eh, egy jó példa erre. Emellett van egy kompromisszumos eh, módosító a sporttal és a sport emberi jogokkal való kapcsolatával kapcsolatban, ami szerintünk fontos. A civil társadalom visszaszorítása szerte a világon szintén egy olyan fontos téma, amivel foglalkozni kell. A migráció és az üzleti vállalkozások kapcsolata az emberi jogokkal olyan témák, ahol szerintünk meg kell erősíteni a nyelvezetét a jelentésnek. E, itt ki kell emelni az európai felelősséget is. A kollega, mármint Logbiller asszony, e, hétfőn az AFED-ben tárgyalja majd tovább ezt a e, jelentést, és e, áll elibe a decemberi szavazásnak. Oszevicsus asszony. Úr, bocsánat. Morning to everybody. Köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is e, szeretnék gratulálni a raportőrnek, Preda úrnak az átfogó, jól megformált munkájához, és Louis Michel kollega nevében, aki ugye az árnyék előadója ennek a témának. Nos, tőle tudom, hogy azok a módosítók, amelyekben megegyeztek, 48-ról van szó, elég sok, ezek jó alapot szolgáltathatnak kompromisszumokra. A 48-as kompromisszummal kapcsolatban vannak fenntartásaink, de megpróbáljuk majd itt is eloszlatni a problémákat. Mindenkinek minden jót kívánok, a kollégáknak ahhoz, hogy meg tudjanak állapodni maguk között, és még egyszer gratulálok Preda kollégának, és várjuk a végleges szöveget, ami minden bizonyal megkapja majd a támogatásunkat. Köszönöm. Most pedig Assis. Csod... Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, szeretnék gratulálni az árnyék előadóknak a kiváló munkáért. Nagyon fontos kérdésről van szó, és ezt mindenképpen még el kell mélyítenünk. Az Európai Unió kereskedelmi politikájára gondolok. És az emberi jogok előmozdítása. A kereskedelmi szerződésekben mindenképpen meg kell említeni az emberi jogokat, és a lehető legjobb módon kell a szabályzott globalizációt alakítani. Az emberi jogok előmozítása érdekében súlyt kell fektetnünk a jövőben a kereskedelmi szerződésekre, tehát nagyon sok kereskedelmi szerződésről tárgyalunk, itt multilaterális szerződésekről van szó, mint a WTO, de bilaterális megalapodásokról is, és az Európai Unió részéről sokkal erősebben kell képviselni az emberi jogok kérdését a kereskedelmi szerződésekben. Tehát szóltak már erről, de szerintem ez legyen a jövő útja. Köszönöm szépen. Szeretne válaszolni? Köszönöm minden kollégának a hozzászólásokat, amelyek mind megerősítik, megerősítenek abban a tudatban, hogy valóban fontos ez a téma. 48 kompromisszumos módosító készült, ennél több nem is lesz. És, csak hogy világosan lássunk, for improved regulation of financial transactions at international level. Tehát nemzetközi szinten a pénzügyi tranzakciók szabályozásának rendezése fontos. Ez alapvetően ez nem emberjogi kérdés, de mégis ezen mondat előtt arról beszél a szöveg, hogy a pénzügyi mechanizmusok javításán keresztül a korrupció ellen hogyan tudunk fellépni, mert a korrupció alapvetően politikai kérdés, kihatással van nagyon sok minden másra is, de ez nem egy jog, nem egy alapvető emberi jog. De ettől függetlenül nem tudom, hogy érdemese vagy, vagy célra vezető-e itt hangsúlyoznunk azt, hogy mennyire aggaszt bennünket ez a, ez a kérdés. Csak ilyen apró részletek miatt egy egész fontos kompromisszumot blokkolni, ez alapvetően adózási vagy pénzügyi kérdés, nem alapvető emberi jogi kérdés, úgy érzem. Persze más lehet az olvasatunk, de a, ha meg tudjuk találni azt a csoda megfogalmazást, amely megnyugtatja a liberális barátainkat, felmelegíti szívüket a novemberi hűvös időben, akkor hát legyen, talán hétvégén meg tudjuk találni ezt a meg tudjuk találni ezt a csodá megfogalmazást, amely megnyugtatja majd liberális barátainkat. Köszönöm. Tyson asszony jelen van, tehát angolul állít, de egy picit összezavarodtam. Tehát itt a multilaterális együttműködésről van szó, tehát, hogyha esetleg még vannak megjegyzési módosítói, akkor szívesen hallgatjuk. Tyson, Tyson, az vicces, de alapvetően Tizonnak ejtik a nevemet. Egyébként nem igazgató vagyok, hanem osztályvezető. C'est pas très correct, mais je dis que vous êtes euh, chargé de chef de division pour les lignes directrices. Igen, igen, pontosan ezt mondtam, lehet, hogy a franciaságom nem tökéletes. Igen, az emberügyi stratégia. Ért felelős osztályvezető vagyok. Elnézést a félreértetem. Először is szeretném eh, gratulálni eh, Preda úrnak, aki eh, tényleg jó jelentést készített. Olvasható, könnyen érthető és to the point, azaz alapvetően a lényegre törő, egy sokkal analitikusabb megközelítést alkalmaz, felvázolja, hogy mik a problémák, mik a kihívások, és hogy ezek milyen kihatással lehetnek a fellépéseinkre. Ami az emberjogi párbeszédet illeti, hogy ez hozan közelíthetünk igazán, és hogy hogyan lehet az emberjogi kérdésekre vonatkozó stratégiánkat jobban végrehajtani. Most ezek azok a fontos kérdések, amelyekkel foglalkozik, és ennek alapvetően örülünk. Köszönjük szépen, akkor azt hiszem, hogy ezt a napi rendi pontot ezzel lezárhatjuk és 16-án, november 16-án fogunk az AFED-ben szavazni erről. Még egyszer köszönjük Préda úr, és gratulálunk a kiváló munkához. Bueno. Jó. A következő napi rendi pont és pedig az ENSZ közgyűlésen résztvevő küldöttség beszámolóját hallgatjuk meg. Ez november 1-től 3-áig volt. Az AFET és a DROA szakbizottságok közös látogatásáról van szó, és ezen alkalommal az ENSZ legmagasabb rangú képviselőivel találkozhattunk. az emberi jogok kérdéséről volt szó, de konfliktus megoldási lehetőségekről is eszmét cserélhettünk. Tehát tematikailag és földrajzilag egyaránt. Találkoztunk Ban Ki-moon főtitkárral, találkozhatunk a nőügyi megbízottal, és a közgyűlés felelőseivel, és az úgynevezett harmadik bizottság tagjaival, amely az ENSZ közgyűlésen belül a Magreb országokkal foglalkozik. Szó volt az észak-afrikai térség biztonságáról, és így tovább. Tehát számos magas szintű ülésen vettünk részt, és az azt is mutatja, hogy az ENSZ milyen jelentőséget tulajdonít az Európai Uniónak. És egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az Európai Uniónak. A főtitkár nagyon világosan fejezte ki magát, jobb együttműködés szorgalmazott az ENSZ és az Európai Unió között, és közösen kell megoldani a közös kihívásokat. Természetesen nagyon sok szó esett eh, Szíriáról, nagyon sok eh, szó esett a menekültekről, hiszen eh, Európát nagyon nehéz döntés elé állítják, Európát sokan inkább, mint a világ többi részét. És a hitelességünket sem szabad elveszítenünk, hiszen Európában a menekült válság nagyon sok következménnyel járt, és az európai országok máshogy ítélik meg a helyzetet. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy megoldatlan a helyzet, és ezt az ENSZ is a szemünkre vetette sajnos pénzügyi problémák is vannak, hiszen az ügynökségek egyre kevesebb pénzzel rendelkeznek, és hogyha vannak források, akkor általában a források túl későn érkeznek meg, és ez problémás, hiszen források nélkül nem nagyon lehet lépni. Ez többek között ezért is ennyire bonyolult a helyzet és mindenki azt várja az Európai Uniótól, hogy többet tegyen. Ligetov úr és a többi delegáció is többször találkozott, munkareggelin is részt vettek, és ez alkalommal arról is beszéltünk, hogy végre valami értelmeset kell tennünk a klímaváltozás ellen. Itt az esély, hogy fellépjünk. Egyébként, akikkel találkoztunk, találkoztunk eh, a Front úrral, az emberi jogi főtitkárral, Az emberi jogok nagyon fontos szerepet játszanak az ENSZ programjában. És figyelmeztetéseket is hallottunk. Tehát a válság kirobbanása előtt is lépnünk kell. Tehát szinte lázmérővel mérhetjük a helyzetet, és nagyon fontos az, hogy a katasztrófa beköszönte előtt kell fellépni. Szíriában olyan a helyzet, amilyen Líbiával sem lehet tárgyalni, Jemennel sem. Ezekben az országokban a mechanizmust nem sikerült alkalmazni. Tehát lehet, hogy most más lenne a helyzet. De minden esetre megalapíthatjuk, hogy Ban Ki-moon sokan fáradoznak azon, hogy megelőző politikát folytassanak, és hogy segítsék a fejlődést. Tehát nagyon fontos az, hogy a katasztrófa kialakulása előtt kell lépni. Éppen ezért az ensz belül is élénk marad a vita, és természetesen az albizottságunkkal is nagyon fontos együttműködést folytatnak. Nem retorikai szinten van a meghívás, hanem tényleg koordinált együttműködésről van szó. Még sok mindenről beszélhetnék, és hogyha Ostravicius úr itt van, akkor szeretném megkérni, hogy számoljon be a delegációs útról, esetleg kiegészített valamivel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az elemzését osztom azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja az ENSZ-ben tett eh, látogatásunkat. Hiszen az ENSZ-ben valahogy az ember hirtelen egyből látja a globális képet. látogatásunkból számomra az derült ki, hogy néha uh, alábecsüljük az EU befolyását a globális ügyekben, miközben intézményként, szervezetként nagyra becsülnek bennünket, nagyra értékelnek bennünket. Nem egyszer, nem kétszer mondták ezt el, hogy mennyire fontos partnernek tartják az Európai Uniót a közöljövőben. A főtitkári választások is közelegnek, ami az iratlan szabályok szerint egy most a kelet-európai eh, tagállamokon a sor. Ez nagyon érdekes folyamat lesz. Nagyon sok a jelölt, majd meglátjuk, hogy ez hol vezet. Érdekesnek érdekes lesz, az biztos. Egyetértek önnel az ügyben is, hogy brüsszeli és a Strasburgi üléseinkre érdemes a továbbiakban is meghívni az ENSZ eh, magas szintű eh, diplomatáit. Eh, ott van például az a marokkai nagykövet, aki az ENSZ egyik magas szintű bizottságának az elnöki posztját tölti be. Talán egy különleges eseményt is szervezhetünk, e köré, hogy nagyobb hang, visszhangot kapjanak az ensz kapcsolatos tevékenységeink, és meg kell őket ide hívni, és nekünk is meg, meg kell őket látogatni ott. Szerintem ez nagyon fontos és hasznos, hogyha szemtől szembe tudunk találkozni, nem csak írásban, hanem szóban négy szemtől szembe tudunk találkozni és eszmét cserélni és akkor biztos, hogy változhat a helyzet az elkövetkezendő években, tehát azt hiszem, hogy nagyon jó volt, hogy eh, ellátogattunk az ENSZ-be, remélem, hogy lesz még erre több lehetőségünk. Köszönöm, van-e valakinek kérdése ezen a ponton? Úgy látom, hogy senkinek. Akkor egy 10 perces szünetet tartunk. Ah. bueno, eh, vamos, antes de empezar... Jó, akkor folytassuk. Mielőtt átérünk a következő napi rendi pontra, szeretném vendégünket üdvözölni, akit meghívtunk. Basír úr és Gott Liebe Christhaut szeretne az előző ponthoz hozzászólni, tehát az ENSZ ügyében. Basír úr, egy perc. Egy percet kap. Köszönöm, ennek asszony. Először is szeretném megdicsérni a brüsszeli és a New Yorki csapat munkáját, amely lehetővé tette ezt az utazást. A múlt heti New Yorki látogatás roppant fontos volt, és véleményem szerint nagyon sikeres volt. Hiszen aláhúzta, hogy mennyire fontos a szoros együttműködés az Európai Parlament és az ENSZ között olyan témákban, amelyek minnyájunkat aggasztanak. Tehát a menekültválságtól a fejlesztésen, a békén keresztül az emberi jogokig, mind-mind érdekelnek minket ezek a témák. A az átláthatóságot szeretném kihangsúlyozni, tehát eh, átláthatósággal tudunk eh, szembeszállni a kihívásukkal. Az, amikor 2016-ban új ENSZ főtitkárt választanak, akkor eh, azt válasszák meg, aki a lehető legalkalmasabb erre a posztra, a hátterétől függetlenül. Amikor a világon lévő háborúkra belegondolunk, akkor ne felejtsük el az úgynevezett jegelt konfliktusokat sem, ahol megoldatlan problémák vannak. És néha ezeket nem vesszük észre az úgynevezett forró konfliktusok miatt, amelyek a szemünk előtt vannak. El kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá az ENSZ reformjához, és pedig anélkül, hogy az egyes tagállamok szuverenitását érinteni. A közös kül- és biztonságpolitika csak is akkor működhet, amennyiben egyhangú konszenzus van, és ez eddig nem volt lehetséges az ENSZ-ben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szuverén nemzeti külpolitika tekintetében, hogy a nemzetek érdekében meghallgassuk az egyes nemzetek álláspontját. Éppen ezért szeretnénk az Európai Unió szerepét is kiemelni az ENSZ-en belül. És pedig úgy, hogy a biztonsági tanácsban legyen egy Európai Uniós hely. És nem szabad, hogy ezek a dolgok elvonják a figyelmünket fontos dolgoktól, tehát az ENSZ-nek, az Európai Uniónak és a nemzetközi szervezeteknek pedig szorosabban kell együttműködni a béke és a fejlődés érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Basi, úr, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Rövid leszek, mindenki mindenki dicsért, és tényleg egy sikeres misszió volt. Két megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy nem a DROA kompetenciájába tartozik, de az összes beszélgetésünk, eszmecserénk alapján világosá vált, hogy az ENSZ-nek meg kell változnia. Meg kell reformálni az ENSZ-t. Nekünk van tapasztalatunk az Európai Uniós munkában, és ez a tapasztalat segíthet minket abban, hogy az ENSZ reformját is előbbre vigyük. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem pedig közvetlenül arra vonatkozik, ami itt a dolgunk. Feltűnt az összes eszmecsere során, hogy az, amit most az Európai Unióban átélünk, a migráns kérdés, a menekült kérdés, és a világ többi részén lévő válságot is figyelembe véve, ez igazából csak a kezdete, a sokkal nehezebb, komplexebb helyzetnek. Ezt elég sokan említették, és úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságunkban az a nagy feladatunk, hogy előre tekintsünk. Hiszen az emberi jogoknak igenis köze van a nehéz helyzetekhez, és szerintem mindenképpen súlypontokat kell helyeznünk, és gondoljunk arra, hogy azoknak az emberi jogait is védjük, akiknek még jó dolguk van. Hosszú távon kell gondolkoznunk, és meg kell előznünk a konfliktust. Tehát ahol segítséget nyújthatunk, ott próbáljunk megelőző módon segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkettő felszólalónak, és igazából az ENSZ-nél töltött delegációs utazás után megalapíthatjuk, hogy sikeres volt ez a látogatás, és a közös pontokat sikerült azonosítanunk, és a kritikus pontokat is. De jó, hogy van ENSZ. Jobb, sokkal jobb minden kritika ellenére, hogy van ENSZ, mintha nem lenne. Most pedig eh, visszatérünk a napirendünkre, és pedig Mary McGovern Davis-t üdvözlöm, aki a Független ENSZ Vizsgáló Bizottság elnöke, melynek feladata a gázai konfliktus. És 2014-es helyzetet vizsgálják, ami a gázai övezetben történt. Már 2015. júniusában is olvastuk a Független Vizsgálóbizottság jelentését. 2014. szeptemberében az Európai Parlament és főleg ez a szakbizottság egy állásfoglalást fogalmazott meg. Ez a plénum elé került, és felkérte a főképviselő asszonyt, hogy lépjen, cselekedjen. Az Európai Parlament számára nagyon fontos az, hogy első kézből halljuk a benyomásait. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és most eh, átadom ennek a szót. Yes, it's difficult. Madam Chair, distinguished... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim. I am Mary McGowan Davis. Mary McGowan Davis vagyok. Az ENSZ független 2014-es eh, Független Vizsgálóbizottságának tagja, mi vizsgáljuk a 2014-es gázai konfliktust, és eh, most én beszámolnék a vizsgálat eredményéről, néhány percig beszélnék a bizottság munkájáról, illetve ajánlásainkat ismertetném, ténymegállapításainkat ismertetném, és tudom, hogy ezt követően kérdéseket fogok kapni a végkövetkeztetéseinkre vonatkozóan, a nemzetközi humanitárius jog, a, jog, a nemzetközi emberi jogi jog megsértésének témájában, mert a palesztíne és az izraeli erők is elkövettek ilyen jogsért, jogsértéseket mivel Izraelben és a megszállt területeken az elmúlt hetekben újra fellángolt az erőszak, nem is kell e megemlítenem a dolog sürgősségét. Most kell lépnünk azért, hogy a vérengzést leállítsuk. És akkor elmondanám, hogy miről nem szólt ez a vizsgálat. Dr. Dudu Dien, vizsgáló kollégám és én nem bűnösséget akartunk megállapítani bármely fél vonatkozásában. Ez nem egy jogi folyamat volt. Nem tudtunk behívni tanukat, és nem vallottak eskü alatt tanuk előttünk hanem az általunk begyűjtött információra alapoztuk a jelentésünket. A jelentésben nem is említjük azt a szót, hogy bizonyíték. Ehelyett mi objektív módon tanúbeszámolókat és egyéb beadványokat, anyagokat gyűjtöttünk, amelyek alapján egy alaposabb vizsgálatot lehetne végezni azzal kapcsolatban, hogy mi történt a Cisjordániában, Kelet-Jeruzsálemben, a Gázában és Izraelben 2014 nyarán, és meg lehet állapítani, hogy ha bármelyik fél megszegte a háború, a hadiok szabályait, és én a saját nézeteimet nem is fogom itt ismertetni, azon túlmenően, ami a jelentésben szerepel. Nagyon megfontoltan fogalmazunk a szövegben, mindent megteszek azért, hogy itt most néhány dologra külön rámutassak, a rövid jelentést egy 180 oldalas függelék követi, amely felsorolja azokat az incidenseket, amelyek történtek eh, tanúvallomások alapján, és minden eh, ténybeli megállapítást eh, jogi elemzés is követ. Én és kollégám hónapok óta keményen dolgozunk, mert úgy gondoljuk, hogy a mindkét, mindkét fél áldozatait meg kell hallgatni. Nagyon sajnálatos, hogy nem tudtunk elutazni a megszállt területekre és Izraelbe, hogy négy szem közt is találkozhassunk az áldozatokkal, az érintettekkel, de ez csak megsokszorozta erőfeszítéseinket, eh, hogy mi egy eh, fórumot biztosítsunk az áldozatoknak minden oldalon. Nagyon sok szívbemarkoló történetet hallottunk, és ezek az emberek azt szeretnék, hogyha a világ megismerni az ő szenvedésüket, és az ENSZ is foglalkozna ezzel, mégpedig az igazságkeresés céljával egy apát, akit 2014. júliusában, akinek lebombázták a házát, amikor a kórházban magához tért, akkor hallotta, hogy gyermekei, anyja és nővére is meghaltak, 19-en összesen a családjából, még azok is meghaltak, akik túlélték, mondta. És volt ez a fiatal ember is Gázában, akinek az apját kollaborációért végezték ki. A mennyasszonya szakított vele, és eh, nem talál munkát sem az élete lehetetlenné vált, csak úgy, mint családjáé, mert a társadalom elutasítja és stigmatizálja a családot. Azt kérte a vizsgáló biztosoktól, hogy szerintünk neki most öngyilkosságot kéne elkövetnie. És Daniel Triggerman négy éves gyermek édesanyjára is gondolok, akit játék közben ölt meg egy rakéta. Szomorúsága ellenére Daniel anyja azt mondta, hogy mi izraeliek békében szeretnénk élni, terrorizmustól mentesen. Én azt szeretném, hogyha a gázai szomszédaink is jó és boldog életet élnének, és a gyerekeik iskolába tudnának járni. Amit mi remélhetünk a vizsgálat folyamányaként talán az, hogy az igazság és igazságosság előmozdításáért tettünk valamit, és az európai kormányok és a többi kormány kiállhat azért, hogy legyen politikai változás, és elkerüljék a konfliktusok a Gázához hasonló sűrű lakott területeket, és végre megbűnhődjenek azok, akik nem figyelnek eléggé a polgári célpontok és polgári személyek biztonságára egy ilyen konfliktus elején, mint ahogy az nem történt meg 2014 nyarán. Néhány dolgot kifejezetten Eh, zavarónak találtunk a 2014-es konfliktusban. Eh, különösen a tűzerő eh, jelentős megnövelését, és azt, hogy civil lakásokat céloztak meg, ami azt jelentette, hogy az éjszaka közepén egész családok haltak meg, vagy amikor a ramadáni esti étkezésre összegyűltek. 550 gyermek halt meg ezen a nyáron, és nagyon sok polgári otthon pusztult el, semmisült meg, mert politikusok és a gázai elit otthonát célozták meg az izraeli bombák, így a katonai célok azok kitágultak ahhoz képest, amit katonai célnak elfogad a nemzetközi humanitárius jog. A támadások időpontja, amikor a családok ott voltak, és a nagy bombák használata e, sűrűn lakott területeken, illetve az, hogy ezek a halálos támadások hetekig tartottak, noha a civilekre gyakorolt hatása már az első napokban nyilvánvaló volt, mind e, azt a képzetet keltik, hogy a lakott területek elleni támadások egy tágabb politikának a részét képezték, amelyek, amely politikát a legmagasabb kormány szinten hagytak jóvá Izraelben. A szudzsaiai földi művelet, valamint a rafai földi művelet, szárazföldi művelet szintén nagyon sok polgári áldozatot jelentett, mert robbanólőszereket használtak, és buldózereket, valamint tüzérségi lőszereket is Eh, gyakorlatilag szisztematikusan eh, lebontottak egész lakónegyeteket. Eh, ez nyilvánvaló, hogy katonai okokból nem lehetett szükséges. A Rafai fekete pénteki hadművelet, amikor is az izraeliek attól féltek, hogy egy katonájukat elfogták, és mindenkit éppen ezért célpontnak tekintettek, órákig lőtték a várost nyilvánvaló, hogy a, az elrabolt katona érdekében e, félretettek minden jogi e, megfontolást e, egy palesztin fegyveres csoport, ez a, a palesztin fegyveres csoportok ez idő alatt nagyon sok rakétát lőttek ki Izraelre. Noha a nagy részük katonai célpontot célzott meg. Ezek nem irányítható rakéták voltak, és éppen ezért a gyakorlatban városokat értek Izraelben, ami megint csak megsérti azt a tilalmat, amely a válogatás nélküli hadicselekményeket tiltja. A palesztinok emellett alagutakat fúrtak Gázából Izraelbe, és ezzel eh, nagy rémületet okoztak a polgári lakosság körében. A palesztin fegyveres eh, csoportok használták ezeket az alagutakat a támadásokra, és attól tartottak emiatt az izraeliek, hogy polgárok elleni támadásnak is eszközei lehetnek ezek a csatornák, ezek az alagutak. Még jobban féltünk, azután hogy megtudtuk, hogy föld alól is támadhatnak, mondta egy izraeli tanú. Emellett éles lőszereket használt az izraeli biztonsági szolgálat rendészeti műveletek során is. Ez jelentősen megnövelte a palesztin áldozatok számát 2014-ben. A jelentésünk erősen ajánlja, hogy az izraeli hatóságok vizsgálják felül az éles lőszer használatára vonatkozó vonatkozó szabályaikat, hogy az megfeleljen a nemzetközi jognak. Sajnálatos módon a hatóságok az utóbbi hetekben inkább azt jelentették be, hogy a már létező korlátozásokat is feloldják az éles lőszerhasználat területén, ez a kelet-jeruzsálemi és izraeli támadások következménye. Emellett mindkét fél alkalmatlan volt arra, hogy megfelelően kivizsgálja és igazolja, vagy megbüntesse a felelősöket, tehát nem álltak rendelkezésre felelősségre vonási mechanizmusok. Minden nap meghal az igazság, mi magunk lassan halunk, megmondta az egyik tanú. A tengerparton megölt négy fiatal fiú ez idén nyáron történt, e, azt mutatja, és az, az azt követő vizsgálat eredménytelensége nagyon jól rámutat az egyik fő üzenetünk fontosságára. Hatékony elszámoltathatósági mechanizmusra van szükségünk mindkét oldalon. Tudjuk, hogy sok tanú, és ezek között palesztin e, magánszemélyek, illetve izraeliek, akik ott voltak, amikor a fiúkat lelőtték, nem kerültek tanúk meghallgatásra. Az, az a az igazolása az izraeli támadásnak, hogy a 11 éves fiúk szerintük hasonlítottak fegyveres támadókra. Így annak ellenére, hogy a, bizottság, a annak ellenére, hogy a kormány mindent megtesz az utóbbi időben, nem sikerült, vagy legalábbis ezt bejelentették, nem sikerült a tényleges elszámoltathatóságot növelni. Mi megköszönjük azoknak a tanúknak a segítségét, akik néha személyes kockázatok árán is tanúskodtak. Sokan a tanúk közül nagyon sokat megtett annak érdekében, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. Például az az izraeli személy, aki mindkét lábát elvesztette, és elutazott Genfbe, hogy elmondhassa a történetét. Nyilván a gázaiak nem tudtak így elutazni. E, nagyon sok e, tanú traumatizálódott. Ennek ellenére bátran elmondták e, azokat a beszámoltak olyan incidensekről, ahol családtagjaik haltak meg. Különösen arra a férfira gondolok, akinek nyolc gyereke, az anyja és a testvére haltak meg egy, egy támadásban. Mit lehet egy ilyen embernek mondani? Azok a azok az áldozatok, akikkel beszéltünk, azok a tanúk, akikkel beszéltünk, még mindig az események hatása alatt voltak. Egy férfi rámutatott a vizes üvegre, amit az interjú során kapott, és azt mondta, hogy a saját házamban például nincsen vízellátás. Mindkét oldalon hallgattunk meg tanúkat, és engem az lepett meg, hogy a fennálló gyűlölet ellenére milyen sok megértést is találtunk, vagy hallottunk a tanúk részéről. Egy izraeli nő azt mondta, hogy ebben a borzalmas helyzetben is jobb szomszédi kapcsolatokat szeretne a palesztinokkal. Egy másik izraeli nő azt arra kért bennünket, hogy mondjuk meg mindkét félnek, hogy a másik oldalt is megilleti a szabadság és a méltóság. Egy eh, gyermekét elvesztő eh, palesztin anya, Mohamed Kadir eh, anyja, akit Nyugat-Jeruzsálemben élve elégettek, Eh, azt mondta, hogy én azon több száz palesztin anya közé tartozom, aki elvesztette a gyermekét, én Mohamedet vesztettem el, aki nem jön haza soha többet az iskolából, nem akarom, hogy eh, bárki újra át kell, hogy élje ezt a eh, történetet. És aztán ott van az a palesztin orvos, aki, akinek a testvérét, és 31 ápolót, illetve beteget szemeláttára öltek meg, amikor Gáza egyetlen kórházát megtámadták, illetve támadás érte. Olvassák el a teljes jelentést, és kihallják belőle ezeknek az embereknek a hangját, akik azt akarják, hogy a politikai vezetőik mindent tegyenek meg a béke érdekében. Ennek a folyamatnak része kell, hogy legyen az elszámoltathatóság. Emlékeznünk kell arra, hogy az áldozatok nem csak számok, hanem személyek, egyének, akiknek joguk van a jogorvoslatra, amikor a jogaikat megsértették. Végezetül a vizsgálóbizottság a szeptember 10-i állásfoglalást üdvözli, különösen annak 18. fejezetét, amely az EU külügyi képviselőjét felszólítja arra, hogy mindent tegyen meg az ajánlások végrehajtása érdekében. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget és az Európai Uniót azon belül is, hogy gyorsítsák fel azoknak a jogi standardoknak a kialakítását, amelyek tiltják a robbanólőszerek alkalmazását lakott területen, így lehetne a konfliktusok során a polgári lakosságot megvédeni. Emellett a Nemzetközi Büntető Bíróság működését támogatjuk a megszállt területeken, hogy egyetemes joghatóságot gyakoroljanak, és azt szeretnénk, hogyha az áldozat, a, az elkövetőket megfelelő helyen bíróság elé állítanák, ahol tisztességes eljárásban lehet részük. Azt szeretnénk, hogyha az emberi jogi kötelezettségeket betartanák, és tiszteletben tartanák a nemzetközi humanitáris jogot Izraelben és a megszállt palesztin területeken, a Genfi Egyezmények első cikke értelmében. Azzal fejezném be, hogy felidézem önöknek Ban Ki-moon ENSZ főtitkár múlt heti nyilatkozatát, amikor Peter Mauerrel találkozott, aki a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke. A főtitkár azt mondta, hogy a nemzetközi jog, jogot most globálisan megsértik, és a nemzetközi közösség nem tud fellépni a jogsértőkkel szemben. 60 millió ember vált otthontalanná, egyre többen kérnek humanitárius segítséget, és kevés jele van annak, hogy a béke véget vetne a háborúknak Szíriában, Líbiában vagy Jemenben, én ehhez hozzáadnám Afganisztánt és Irakot is, felszólított arra, hogy lakott területeken ne használjanak nehéz fegyvereket. A főtitkár azt is mondta, hogy ezek a jogsértések annyira mindennapossá váltak, hogy egyes emberek azt gondolják, hogy az emberek bombázása a humanitárius intézmények, iskolák, templomok elleni támadások a konfliktus normális részét képezik. A háborúnak is vannak szabályai, ami, ami sok az sok, be kell tartatni ezeket a szabályokat. Köszönöm. Muchísimas gracias. Nagyon szépen köszönöm. Ezt a kiváló helyzetleírást közöttünk a palesztinai delegáció tagjai is jelen vannak. És most átadom a szót hogy a palesztin delegáció nevében szóljanak hozzánk. Az izraeli delegáció tagjaiból sajnos nem tudott eljönni senki, de Palesztina és Izrael nagykövete is itt van, és mindjárt szót kapnak. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani hogy nem vagyok alelnök, a delegáció tagja vagyok, nem volt alelnök a delegációban. A Palesztinához fűződő kapcsolatokkal foglalkozó delegáció természetesen megbeszélte Davis asszony jelentését, hiszen eh, kiválóan bemutatja, hogy milyen eh, kölcsönös sérelmek voltak, vannak a gázai beavatkozás következményeként. 2014-ben a parlamentben már megszavaztunk egy jelentést, és el is ítéltük az akciót. De természetesen a 2015. szeptemberi európai parlamenti álláspontunk az volt, hogy felszólítjuk a főképviselő asszonyt, hogy konkrétan tegyen valamit. A delegáció nevében szeretném elmondani, hogy márciusban megpróbáltunk elmenni a gázai övezetbe, és ezt a parlamentben kritizáltuk is, hogy nem engedtek beutazni minket, nem engedtek minket az Európai Parlament delegációját beutazni. Tehát nem mehettünk el. A gázai övezetben nem tudhattuk meg első kézből, hogy ott mi történt, mi történik. Nyilvánvaló, hogy tömegesen sértették meg az emberi jogokat, de még valami más is szerettem volna elmondani, ettől függetlenül néha terrorról beszélünk, amit el kell ítélni. Úgy gondolom, hogy ha Palesztináról beszélünk, a megszállt területekről, akkor itt állami terror van. Volt és van az izraeli hadsereg, és ez a hivatalos állami terror. Számos áldozattal jár ez, és sajnos az a helyzet, hogy ez az erőszak mind a mai napig tart. Az a véleményünk, hogy a főképviselő asszonynak mindenképpen tennie kell valamit, de az Európai Uniónak is tennie kell valamit. Intézkedéseket kell hoznia, hogy Izraelre nyomást tudjunk gyakorolni. Hiszen az a véleményünk, hogy az erőszak megszüntetéséhez mindenképpen béketárgyalásokra van szükség, ahogy az oszlói szerződésben ez rögzítve van. A folyamat most lebénult, semmilyen perspektíva nincs, hogy folytatódjanak a béketárgyalások, hogy folytatódjon az oszlói folyamat és az a helyzet, hogy a megszállást sem fejezik be. A palesztin államot nem ismerik el, tehát két államnak kellene ott békével egymás mellett léteznie. És amíg ez nincs meg, addig az emberi jogok továbbra is sérülnek, addig továbbra sem lesz béke. Ahogy a gázoljövezetben is tanulni lehetünk ennek. Úgy gondoljuk, hogy Európai Parlamentként támogatnunk kell a béke folyamatot, és itt az ideje, hogy konkrét intézkedésekről is elgondolkozzunk. Olyan intézkedésekről, amelyeket alkalmazni kell az izraeli kormányjal szemben, el kell érnünk, hogy leállítsák a településpolitikát, hiszen az izraeli települések miatt álltak le a béketárgyalások. Egyidejűleg a terrorista akciókat pedig el kell ítélnünk. Tehát akár szervezetek, akár egyének kövessék el ezeket. Tehát szeretném Davis asszonynak még egyszer megköszönni ezt a kiváló jelentést, hiszen egy nagyon fontos eszköz, és alkalmaznunk kell Európai Parlamentként is a tanácsait, hiszen célunk az, hogy megszűnjön az erőszak, hogy ne sérüljenek az emberi jogok, és természetesen a független, működőképes palesztin állam kikiáltása lenne a megoldás. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megadom most pedig a szót a kollégáknak. Elsőként Préda úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm meghívott vendégünknek, hogy be, el, megosztotta velünk ezt a beszámolót. Valóban, ahogy az elhangzott, sajnálatos a tény, hogy ez a ez a jelentés úgy kellett, hogy elkészüljön, hogy a helyszínre, a terepre nem tudtak ellátogatni. Nem láthatták saját szemükkel a helyzetet ott helyben. Ez nyilván gyengíti a jelentést és az ő munkájukat. Az ilyen típusú jelentés mindenek előtt katonai szakértői szemmel kell, hogy készüljön, hiszen mégiscsak eh, ilyen szempontokat is látni kell videókat is eh, láthattak, láthattunk, például egy videó, azt is, videókon azt is luthatják, hogy eh, a tetőkön gazában eh, bizony egy, nyilvánvalóan nem civilnek látszó emberek voltak, amikor őket célozták. Láttam képeket, videókat a Gázából, induló alagutakkal kapcsolatban is, és egy szörnyű történet, azt hiszem, hogy egy ilyen jelentésben fontos, hogy a szakértői szemmel is nézzenek ilyen tényeket, hogy milyen katonai szakértelem figyelmet vettek igénybe a jelentés elkészítésénél, hiszen nyilván mi laikusok másképp látjuk ezeket az képeket és videókat. 40 éve ápol kapcsolatokat az Európai Unió és Izrael, hogy a politikai kérdésekre áttérjek, és szisztematikusan megbélyegezzük Izraelt. Miközben a közel-kelet egyetlen demokratikus államáról van szó. A megbélyegzés egyszerűen nem vezető, kereskedelmi politikai szempontból is egy, egy buta gyakorlat. Ugyan hogyan is reagálnának az izraeliek eh, erre, most pedig eh, eh, te okot adunk az izraelieknek arra is, hogy minket elítéljenek, amikor mi így beszélünk az ő fellépésükről, és hát igazából, hogy erre nem nagyon van válaszunk. Gázával kapcsolatban úgy érzem, hogy az igazi probléma az, hogy a gázai vezetben egy terrorista szervezet eh, tartja kezében az irányítást, és erre politikai választ adni eh, nevetséges. Eh, Európának és Izraelnek nagyon sok közös pontja van, és minket állandóan az Izrael viselkedése foglalkoztat, ahelyett, hogy a Hamasszal foglalkoznánk. A politika. Igen, úgy tűnik, hogy ez alapvetően egy politikai jellegű probléma. Panzeri úr a következő. Igen, egyértelmű, hogy ez egy politikai probléma. Ezt szeretem volna hangsúlyozni, Panzeri úr. Igen, valóban egy politikai problémával van dolgunk. Rendi tra me e il collega Preda, perché prende il problema dalla coda e non... Az én véleményem Préda úrétól jelentősen eltér. Hiszen ő nem a az elejénél fogva ragadja meg a problémát, hanem mintha a másik végéről e, ragadná meg a helyzetet. Tehát pont fordítva közelítünk ehhez a kérdéshez én is Préda kollégám. Izrael nem hajlandó a béke megállapodás terén semmiféle pozitív lépést tenni. Ez a fő probléma. Persze a Hamasszal is vannak gondok, de ne felejtsük el, hogy hogy kezdődött az egész. Pirosszony. Köszönjük a munkáját. Ironikusnak tartom, hogy hogy ilyen címet adhatunk, hogy ilyen, egy ilyen jelentésnek. 1500 szívű vesztette az életét, ennek egy harmada. Gyerek, itt van ez a fekete péntek. Meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy háborús bűnöket ha, e, hajtottak végre az izraeliek, hiszen ezeket a területeket tényleg bor, borzasztó módon bombázták, mindenféle tartható jogi alap vagy indoklás nélkül. Andra is egyértelmű bizonyítékok mutatnak, napvilágra kerültek bizonyítékok, miszerint a nemzetközi humanitárius jogot is megsértették, háborús bűnöket követtek el. Mindenképpen bármiféle hadművelet vagy művelet során a civil és a katonai célpontokat szigorúan szét kell választani, az izraeliek ezt nem teszik meg. A beszámolójára visszautalva lenne egy kérdésem, amikor Izraelről beszélünk, mindig az a benyomásom alakul ki, hogy hogy egy bizonyos pontig elmegyünk, aztán utána valahogy megállunk. Hogyan tudunk véget, venni, véget vetni ennek a negatív szokásnak, hogy mindig minden megtorlatlanul, büntetlenül marad. Nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ezen. Hogyha valóban igazolható tényekről van szó, akkor a nemzetközi közösségnek nagyon határozottan fel kell lépnie, függetlenül attól, hogy az általánosságban mit gondolunk az izraeli-palesztin konfliktusról, de ha ezek valóban megtörtént események, akkor nagyon komoly lépésekkel kell reagálnunk. Egyik fél pártjára sem szeretnék állni, de hát azért látjuk, lássuk be, hogy egyenlőtlen felek harcáról van szó. Nyugodtan, objektíven kell vizsgálni ezt a munkát, pontosan ebben segíthet az önök által végzett független vizsgálat. De hogyan tudunk ennek a, a, a ciklusnak véget vetni, hogy tényleg valóban büntetlenül bármit meg lehet tenni a világnak ebben a részében? Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm Davis asszonynak, hogy eh, ilyen eh, kiváló prezentációt tartott és nagyon nehéz ezt a dolgot így összefoglalni, de nagyon jó munkát hallottunk, összefoglalást hallottunk, tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól megalapozta ezt az esmecserét. Az egyik probléma, és ezért ön is felelős volt, hogy igazából mi történik az ajánlás ügyetén, és hogy most mi fog történni, miután bemutatta a jelentését. Itt az Európai Parlamentben szerettük volna meghallgatni első kézből az információkat, és azok alapján garantálhatjuk, hogy nem kerül felejtésbe ez a dolog, és hogy továbbra is foglalkoznak vele. Igazából néhány kérdés is megfogalmazott bennem. Nagyon alapos munkát végzett, amely a munkával összefügg, hogyha az ENSZ-ben megbízták, akkor nem kételkedett önmagában? Hogy kész, kész erre a feladatra? Hogy egyáltalán milyen feladatot vállalt magára? Hiszen itt nagyon fontos értékekről is szó van. És láttam, hogy mi történt a Goldstone bizottsággal, és ezt megkérném, hogy erről is szóljon néhány szó. Tehát az a Goldstone jelentés a gázai konfliktusról nagyon korrekt volt, nagyon igényes volt, és megfelelő figyelemmel kellett azt is tanulmányozni. De nem, az ajánlásai nem voltak megvalósíthatók. Tehát amikor elfogadta, hogy kinevezik, és készült a jelentésre, akkor hogy érezte magát, és hogy érzi magát most? És mit gondol, hogyan lehet a dolgokon változtatni? A következő kérdésem, mi a helyzet jelenlegi állása, a jelentése bemutatása után, és mit gondol, hogy ítéli meg a helyzetet, mi történik? Tehát mi az Európai Unió országait képviseljük itt? és az ENSZ biztonsági tanácsának is tagja, néhány tagállamunk, tehát mit javasol? Hogyan, milyen sorsa van a jelentésének? Beszéltünk már arról, hogy visszanéz, visszatekintettünk, és megnézzük, hogy mi történik most. Tehát politikailag természetesen megpróbálunk a parlamentben valamit tenni Európai Unióként. Tehát megpróbáljuk az eszkalációt, eszkaláció élét egy kicsit tompítani, és természetesen el kell érnünk előbb-utóbb a átfogó megoldást. És nyilván a nemzetközi jog, a nemzetközi humanitárius jog alapján kell majd elérnünk. Hogyha mi saját magunk becsukjuk a szemünket, és nem tudjuk, hogy mi van, és nem, nem, nem látjuk a helyzetet, de mégis csak szeretném megkérdezni, hogy, hogy hogy ítéli meg a helyzetet, és még egyszer szeretném megköszönni ezt a kiváló munkát, amit végzett. Igen, nem csak politikai problémánk van, hanem időbeli problémánk is van, hiszen még nyolcan jelentkeztek, de a két nagykövetet is szeretnénk meghallgatni, és nekik is szeretnénk szót adni, és szeretnénk az előadónak is szót adni, hogy lekerekítse a vitát. Tehát Démes Máker úr. Hollandul fogok beszélni. Én is szeretném megköszönni ezt a kiváló jelentést, és hogy idejött, és hogy első kézből hallgathattuk. Tehát még egyszer eh, köszönöm. Köszönöm eh, a csapatának is eh, ezt a munkát, amit eh, elvégeztek annak érdekében, hogy a 2014-es konfliktust jobban megértsük. Olvastam a jelentést, és megdöbbentett, elképesztett, felháborított ez az iszonyatos erőszak, ami ezt a konfliktust jellemezte, és hát maga az a szó konfliktus, annak azért van még jelentése. A halál, a rombolás, amit az izraeli hadsereg és a Hamas okoztak, szerintem csak egy része annak a konfliktusnak, ami évtizedekre visszanéz. Ez csak egy fázisa, szakasza annak a konfliktusnak, ami szembeállítja a palesztinokat Izraellel, és hát ez a konfliktus nyilván nem javította a helyzetet. Mindannyian egy tartós, igazságos békét szeretnénk Izrael és a palesztinok között, békés, igazságos megoldást, olyat, amiről ön is beszélt, és valójában az ön által idézett egyszerű polgárok is erről beszéltek. Két, népre, két országra van szükség, mind a két el kell, ítéz, el kell ítélni az erőszakot, legyen az bármilyen oldalon, akár az izraeli fegyveres csoportok részéről elkövetve, akár az izraeli hadseregről részéről elkövetve. Nyilvánvalóan Izraelnek joga van megvédeni a saját polgárait, de be kell tartania a nemzetközi jog különböző előírásait, és be kell tartania az arányosság elvét, ráadásul igazolnia kell tudni, az alkalmazott erőszakot. Ugyanez igaz a palesztin félre is, nekik is be kell tartaniuk a nemzetközi jogot, és meg kell különböztetniük a katonai célpontokat a polgári célpontoktól, és nem szabad felhasználni a saját civil lakosságukat ebben a harcban. Senki nem használhatja fel a másik fél által elkövetett erőszakot arra, hogy igazolja saját polgári létesítmények és személyek elleni támadásait. Elutasítjuk Izrael Gáza elleni blokád politikáját, ez a blokád igazándiból a Hamas féle szervezeteket soha nem tudja megverni. Igazándiból ez mindig a polgári lakosságnak árt, akik nem tudnak elmenni Gázából. Tehát új politikai fellépésre van szükség, és nyilvánvaló, hogy enélkül nem fogunk megállapodást elérni. Howitt kollégához csatlakozva, hogyan véli ön ennek a jelentésnek a sorsát a nemzetközi közösség előtt? Izrael egy ellenjelentést írt, amelyben az ENSZ vizsgáló bizottságának vágyait utasítja el. A kérdésem az, hogy mit, mi történik az ENSZ ajánlásaival, és különösen a fegyverhasználati szabályok, amelyek izraeli részről igen engedékenyek, e, ezek megerősítése megtörténik-e, mert csak így lehet megvédeni a gázai polgári lakosságot. Eh, voy a dar la palabra al señor Noiser de la delegación con Palestina que la ha pedido desde el principio. Palestin delegáció részéről. Frau Vorsitzende und vielen Dank, uh, Frau Davis. Köszönöm, Davis asszony. Köszönöm, elnök asszony, ezt a jelentést. De valami hiányzik ebből a jelentésből. Azért, mert nem tudott a terepen személyesen tájékozódni. Izrael megbélyegzéséről beszélt egyik kollega, de a a gázai övezethez egész egyszerűen nem eh, kapunk hozzáférést, a nemzetközi közösség és Európa, az Európai Unió képviselői sem. Olyan, mintha ez egy eh, ez egy, eh, egy óriási börtön lenne, ahol az ott élőknek, a gázövezetben élőknek semmiféle kilátásuk nincsen. Az is igaz, ugyanakkor, hogy nem kell ahhoz katonai szakértőnek lenni, hogy az ember lássa, hogy mi történik itt. 1500 civil vesztette életét, több száz gyermek, hát ehhez nem kell katonai szakértelem, hogy az ember lássa, hogy itt eh, alapvetően sérülnek az emberi jogok. Hogyan tudunk bármit is eh, kezdeni ezzel? A gázai övezetben több eh, programot is folytatunk, projektet is, uniós adófizetők pénzéből, humanitárius projektek, víz, szennyvíztisztítási projektek, amelyeket most amelyek sérültek, hiszen joggal teszik fel a kérdést az európai adófizetők, hogy az ablakon gondoljuk ki a pénzünket azért, mert az izraeliek lebombáztak egy már félig megépített mondjuk szennyvíztisztító művet. Ez nyilván tarthatatlan. Szeretném látni, hogy konkrétan az Európai Unió mit tehet egyáltalán, ezért, pontosan ezért azt kérem, azt kérem Izraeltől, hogy legyen sokkal nyitottabb az Európai Parlament felé, Igazából itt a parlamentben teljesen tehetetlenek vagyunk e az ügyben. Ráadásul mindkét oldalon a szélsőségesek mamára hajtja ez a vizet. Meiser úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Davis asszony, a jelentését. Úgy gondolom, hogy minnyáján megrázott, minnyáinkat megrázott az izraeli és a palesztin közötti konfliktus. Én saját magam meglátogathattam Gázát és Dél-Izraelt is, ahol a konfliktus hatásai nagyon közvetlenül érezhetők. Amit hiányolok egy kicsit a jelentésből, az egy ok nyomozás. Tehát, hogy mi a konfliktus közvetlen kiváltó oka. Hiszen Gázában egy olyan kormány van, amelyet a Hamas terrorszervezet állít. És a Hamas eh, alapszabályában is terrorista szervezet, és a Hamas alapszabályában szerepel az a mondat, hogy Izraelt meg kell semmisíteni. A zsidó nemzetet, a zsidó népet meg kell semmisíteni. Hogyha ezt tudjuk, és látjuk, hogy a Hamas mit csinál, konzekvensen évről évre Izrael ellenes propagandát folytat, antiszemita propagandát folytat a palesztin területeken, és ez elmélyíti a konfliktus. Úgy gondolom, hogyha ezt a perspektívát nem domborítjuk ki, akkor egy nagyon fontos részletet veszítünk el, és nem tudjuk igazából megérteni azt, ami 2014 nyarán történt Gázában. Ezen kívül a Hamas rendre támadja Izraelt, rendre gránátokat, rakétákat lő ki Dél-Izraelre. Izraelnek joga van megvédenie magát. Izraelnek eh, joga van megvédeni magát, és kötelessége, hogy megvédi a saját eh, lakosságát eh, azon támadásoktól, amelyek a Hamas részéről jönnek. Ilyen perspektíva nélkül nagyon nehéz megérteni a helyzetet. Izrael állandó terrornak van kitéve. Izraelt meg akarják semmisíteni. Ott van az anti, az Izrael ellenes antiszemita hangulat, és ez állandóan jelen van a térségben. Hiszen a palesztin vezetőségnek ez az alapja. És az, ami történik, az igazolja Izraelt hiszen semmilyen perspektívája nincsen ebben a helyzetben. Tehát eh, a Hamas felelős elsősorban a 2014 nyarán történt konfliktusokért. Tudjuk, hogy eh, elítéljük az előszakot, hogy eh, szeretnénk megakadályozni a további vérontást, és azt szeretnénk, hogyha lenne egy független, önálló palesztin állam, és egy olyan Izrael, amely békében élhet ezzel az állammal. De most végezetül egy kérdésre zárnám a szavaimat. Hogyan lehetséges az, hogy ezek a tényezők, amiről beszéltünk, a jelentésben nem szerepelnek részletességgel. Tehát mi az oka annak, hogy az alapkonfliktust valahogy kihagyta a jelentéséből? Köszönöm. Elnézést. De most tényleg ragaszkodom ahhoz, hogy tartsuk be felszólási időt, hiszen egyszerűen az udvariasság kérdése, hogy nem vesszük el a többiektől az időt, hiszen kapjon mindenki időt, kapjanak a kollégák, kapjanak a nagykövetek, és Davis asszony is kapjon megfelelő időt, hogy elmondhassa véleményét. Oszrevicius úr? Köszönöm, elnök asszony. Sajnos nem jól, nem, nem értettem a nevemet. Davis asszony, köszönjük ezt a beszámolót, ezt a jelentést. Nyilvánvaló volt, hogy mennyire megrázta ön is, önt is mindez, amiről beszámolt. Sajnálatos, hogy nem sikerült személyesen ellátogatniuk a terepre, és nem láthatták saját szemükkel, hogy pontosan mi folyik itt. Több dolgot is szeretnék elmondani. Először is Izrael, mint bármely más állam, alkotmányos joga, hogy megvédjön magát és garantálja állampolgárainak biztonságát. Ezt a jogot elismerjük, ezt a jogot nem tagadhatjuk meg Izraeltől sem. Ameddig a Hamas alapszabályában szerepel az, hogy Izraelt meg kell semmisíteni, addig nem lehet béke és biztonság ebben a régióban. A palesztin áldozatok többsége civil, ez igaz, de hát élő ö, páncélként ö, használják az embereket a Hamas tehát nagy mértékben hibás ezért. Háború folyik. Nyíltan vagy sem, de háborús állapotok uralkodnak. Civileket bombáznak, civileket szúrnak le nyílt utcán. Ez a 21. században elfogadhatatlan. Ez a terrorizmus egy új megjelenési formája. A jelentésének utolsó sorában eh, arra utal, hogy Abeli reményét fejezi ki, hogy eh, reméli, hogy valahogy reagál a két fél, de hogyan? kérdezem én. Senyora Post. Post asszony következik. Ja, Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést. Egy kérdésem lenne, de miután meghallgattam a kollégákat is, lenne néhány megjegyzésem is a kérdésen kívül. Először is szeretném elmondani, hogy ez emberi jogi perspektívából született, és igazából nem katonai motiváltságú. Tehát az emberi jogok ellen elkövetett bűncselekményekről szól. Tehát itt nem általános emberi jogi kérdésekről van szó. Az 1948-as elvek alapján, amikor a háborús tapasztalatok alapján megfogalmazódtak az emberi jogok. Úgy gondolom, hogy igazából ennek a jelentésnek nem a, az a célja tiszte, hogy itt valahogy elmagyarázza a konfliktust. Tehát, hogyha erről a konfliktusról beszélünk, akkor Dávid Góliát harcáról beszélünk. És itt nem, nem az a lényeg, hogy ki a bűnös, ki miért felelős. Egy leírást kapunk, azt látjuk, hogy hogyan szegnek meg nyilatkozatokat, hogy hogyan eh, nem eh, alkalmazzák a nemzetközi megállapodásokat, eh, és igazából a nemzetközi közösség alapszabályait Izraelnek is be kell tartania, ugyanúgy, mint a Hamasznak. De uh, mégis megfogalmazom a kérdésemet, tehát az általános emlékök nyilatkozatának a, harman, a 30 cikke értelmében mit tehetünk annak érdekében, hogy konkrétan tehetünk valamit, tehát milyen, milyen eszközeink vannak, mivel léphetünk. Meg tudunk állapodni abban, hogy hogyan tartassuk be az egyénekkel és az államokkal az emberi jogokat? Tehát itt Európában és Európán kívül milyen eszközeink lehetnek? Hogyan léphetünk fel? És a nemzetközi közösségnek is fel kell lépni ebben a globális kihívásban. Itt a gázai övezet biztonságosnak tekinthető, ahova vissza lehet küldeni palesztinokat? Igen, még két felszóló, Erit úr és Taylor úr. Még egyszer szeretnék utalni arra, hogy a gázai helyzet, de az izraeli helyzet is háborús helyzet. Én is többszörös családapa vagyok, és uh, itt igazából vitán felül áll hogy ott mi történik, de hogy a gyerekeket használják pajzsnak, tehát hogy hogy a gyerekeket igazából egyenruhába bújtatják. Az izraeli repülők nem látják, hogy felnőtt vagy gyerek van az egyenruhában, mindig megszállásról beszélnek. A gázai övezetben nincsenek már zsidók, átadták a palesztinoknak de azért békés szomszédságról nagyon nehéz beszélni. A Hamas demokratikusan választották meg, és Izraelt totális megsemmisítéssel fenyegeti. Elnézést kérek, ennek, a, ennek nálunk németeknél különleges gyengése van, és ezt a bűnt soha nem lehet meg nem történté tenni. Nagyon nehéz a helyzet. Tehát, hogyha a telepekről beszélünk, itt igazából ez nem, nem rablás, mint ahogy a nyugati vállalatok ezt Afrikában teszik, itt csere van, terület csere. Nagyon nehéznek találom azt, hogy itt szinte háborús hódításokról beszélnek. És Gázában a betont nem házak építésére használják, hanem 50-60 százalékban alagutakat építenek belőle. És hogy a házak egy, egy szélfúvalatot se bírnak ki, mert nincs bennük rendesen beton, az nyilvánvaló. Mert, mert nem rakják a betont, hanem az alagutakba. Ami itt előttünk van, az egy háború. És ez a háború azzal fenyeget, hogy Izraelt egyoldalúan megsemmisítik titkosszolgálatok is ott vannak. És nézek meg például a képernyőt ott maguk mögött. Tehát Izrael, Izrael akkora lenne azon a képernyőn, mint egy 10 centes érme. Nem nagyobb. És gondoljunk bele, hogy nyilvánvalóan Izrael részéről érthető a védekezési beágyazottság. Nekünk tisztáznunk kellene, hogy Irakban miért tűrjük el az több százezer halálos áldozatot? Európa a világ legnagyobb fegyverexportőre. Tisztáznunk kell, hogy az ENSZ által támogatott táborokban éhen halnak a gyerekek Szíriában. Tehát ezt mind, mind figyelembe kell vennünk, mielőtt kiosztogatjuk, hogy ki bűnös és ki nem. Señor Taylor. Uh, Köszönöm elnök úr, és Köszönöm meg Ellen Davis asszonynak a jelentést. Mielőtt felteszem a két kérdést, muszáj kommentálnom azokat a dolgokat is, amelyek itt az izraeli-palesztin konfliktusról elhangzottak. Igen, Izraelnek természetesen joga van megvédeni magát, de Izrael az erősebb fél, és a, az erőt kell, hogy kísérje a felelősség is, és nem szabadna látni blokádokat, administratív fogvatartást, illegális foglalást, illetve a polgárok kárára elkövetett túlzó erőszakot. Az ön jelentését ezért is üdvözlöm. Két kérdésem van. Milyen gyakorlati támogatást kapott az EU két delegációjától, illetve a tagállamoktól? Úgy érzi -e, hogy az EU és a tagállamai mindent megtettek annak érdekében, hogy támogassák az önmunkáját, különös tekintettel a külügyi főképviselőre? Mit lehetne még tenni, hogy még inkább segítsük az ön munkáját. Illetve a második kérdésem az az, ami biztos megfordult mások fejében is. Az egyik ajánlásában fájlalja, hogy a korábbi tényfeltáró akciók, különleges eljárások, stb. nyomán feltárt tennivalókat nem lépték meg mit kell tenni annak érdekében, hogy ténylegesen végrehajtsák az ajánlásokat. Muchas gracias, perdón por meterles tanta prisa, pero quiero... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan befejeztük a kört, hiszen szeretném McGovern Davis asszonynak is átadni a szót. Megadom a lehetőséget, hogy mindenre válaszoljon és a nagykövetek, ha szeretnének felszólalni, akkor természetesen szót kapnak. All right, I have a long series of... Jó, rendben. Rengeteg kérdést intéztek hozzám. Nyilván ezek többsége költői kérdés, amelyeket én nem tudok megválaszolni, mert csak azért sem, mert én nem vagyok politikus, én munkámat végeztem tőlem tehető legjobb módon. Egy jelentést készítettem, ennyi, és nem több. A francia képviselő által felvetett kérdés, I think that we... hogy volna katonai szakértő Hát ezt döntsék el azok, akik a, ezt a tényfeltáró bizottságot felállították. Egyébként nem ért, egyetértek az ön elemzésével. Jó lett volna, hogyha az egyik társamnak van katonai szakértelme, tapasztalata. Ugyanakkor volt tulajdonképpen egy nyugati a hatalom képviseletében valaki, aki ilyen releváns szakértelme vagy tapasztalattal rendelkezett, és aki tudott nekünk segíteni abban, hogy eh, a fotókat eh, elemezzük, hiszen másra nem nagyon volt lehetőségünk, tehát ő szakértelmére számíthattunk. Nem egy eh, szakértőt hallgattunk meg, megpróbáltuk tehát pótolni a hiányzó szakértelmet, valaki, mintha azt mondta volna, hogy a katonai szakértelem nem olyan releváns. Ezzel nem értek egyet, hiszen itt alapvetően háborúról van szó, és a nem, nemzetközi katonai jog, illetve vonatkozó nemzetközi jogi elemzéseket fontosak voltak a, a helyzet megítélésében. Valaki azt mondta, hogy világos, napnál világosabb, hogy mi történik. Nos, a nemzetközi humanitárius jog szempontjából egyáltalán nem olyan világos, hogy mi történik. Főként, hogyha nincs az embernek meg az az információja, amely alapján meg tudná ítélni, hogy milyen, dönt, milyen alapon hozták meg azt a döntést, hogy egy két megatonnás bombát ledobnak, vagy két tonnás bombát ledobnak egy olyan környéken, ahol éppen a, az esti vacsorájukat költötték el a, a remelem kellős közepén az ártatlan civilek. Tehát tényleg valóban fontos lenne, hogy egy igazi profi uh, elemzés készül, nekünk sem a forrásaink, sem a lehetőségeink nem voltak meg erre, hiszen ez alapvetően ez belső kérdés, de hát nagyon nehéz körülmények között kellett végeznünk a munkánkat, nem mm, moralitásról van szó Dávid és Góliát klasszikus esete, nem a nemzetközi humanitárius jog, emberjogi jog szempontjai szerint próbáltunk e, e, itt munkát e, végezni, hiszen ez, ezek a szabályok elméletileg mindkét félre vonatkoznak. Ez alapján próbáltunk tehát eljárni. Mi lesz ezzel a jelentéssel? Hát lehet, hogy majd valahol egy polcon végzi, ha csak nem változik meg a dolgok dinamikája ebben a régióban. Amikor múlt héten azt hallottam, vagy láttam, hogy Obama elnök úr is feladta ezt a harcot. Mi itt végezzük a munkánkat, és aztán utána semmi sem történik? Hát ez borzasztó. Reméljük, hogy az EU még nem adta fel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történnie, hogy valahogy egy big megállapodás megszülessen, a, a, hogy milyen megoldás születik, ez már másik kérdés, hogy tud ez a két nép, ez a két nemzet egymás mellett békében élni, ezt nem tudjuk, hogy a végső státuszról hogy milyen megállapodás születik. A kérdés az, hogy megvan-e a politikai szándék a régióban ahhoz, hogy eh, ez így legyen. Ez egyébként nem egy eh, volt bírának kell erre megadni a választ, eh, ez talán sokkal inkább a politikusok dolga kell, hogy legyen. Nem az én dolgom, hogy megmondjam, hogy minek kell történnie. Én a büntetlenség kérdését vizsgálhattam, engem alapvetően ez foglalkoztatott és annyit mondhatok, hogy Izrael az internetre bizonyos információkat felrak, tehát némi előrelépés, mintha történt volna e, ez ügyben, e, hogy az e, gázai hatóságok egyeseket letartóztattak, ezt is olvastam, talán a New York Times-ból tudom. Mi alapvetően megpróbálunk tehát a két félre a saját lehetőségeink mellett így vagy úgy nyomást gyakorolni. A legjobb az lenne, hogyha ha a hegyek vizsgálnák ki az eseteket, hogyha a nemzetközi szereplők segítségét kérik ehhez, akkor remélem, hogy önök majd rendelkezésre állnak. A korábbi munkámhoz képest eh, eh, ez volt eh, egy kicsit más. A Goldstone jelentés elkészültét is viszonylag közelről követhetem figyelemmel. Láttuk, hogy a, az ajánlásokat hogyan hajtották végre, már amit végrehajtottak ebből. 2010-ben voltam először Gázában, tehát pontosan tudom, hogy mennyit szenvednek a Gázában élők. Ezen alkalommal nem tudtunk személyesen ellátogatni eh, Gázába. A Sinai félsziget északi részén tapasztalható biztonsági eh, helyzet okozta részben ezt. Sajnálatos volt, de hát minden tőlünk tehetőt megtettünk az adott körülmények között eh, többet nem állíthatunk a jelentésről, mint amit elértünk, hiszen nagyon nehéz körülmények között kellett végezni a munkánkat. Na lássuk, milyen kérdésekről feledkeztem el. hogy tényleg egy polcon porosodik-e majd ez a jelentés, mi történik vele majd. Egy éven keresztül folyt a munkánk. Amikor erről újra fel kell olvasnom ezeket a beszámolókat, akkor uh, talán hallották, hogy elcsuklott a hangom. Azt kérik tőlem, hogy mondjam el, amit láttak. Amikor megkezdik tőlem, hogy és most ez vezet, vezet valahova, mert eddig hiába mondtuk el többször, semmi nem történt. Hát reméljük egyszer, egy nap majd valaki igazságot tud szolgáltatni. Néha sokáig tart, de végül remélhetőleg valaki igazságot szolgáltat. Muchísimas gracias. Eh, nagyon szépen köszönöm. A nagykövetségek képviselői szeretnének felszólalni? Igen? Három perce van, nagyon sajnálom, de sajnos nincs időnk. Akkor most eh, Weiler asszonynak adom a szót az izraeli nagykövetség részéről. Köszönöm. Szeretném eh, kihangsúlyozni, hogy eh, Mary Davis munkáját nagyon nagyra tartjuk, és az ENSZ független vizsgáló bizottságának a munkáját is nagyon fontosnak és tisztességesen tartjuk, hiszen mindkét oldalt meghallgatja. Davis asszony mandátumát az ENSZ emberi jogi tanácsa ott Egy nemzetközi arénáról van szó, és az ENSZ-ben eléggé erős az Izrael ellenes hangulat. És az Izrael-Palesztin konfliktusban is általában az emberi jogi tanács palesztinok áll, hiszen számos Izrael elítélő határozatot hozott többet, mint a világ összes többi országáról, és a muzulmán országok pedig rendre Izrael ellen szavaznak az ENSZ-ben. A tanácstól kapta tehát mandátumát. Ami a Gáza konfliktusról szóló jelentés illeti, nagyon fontos az, hogy meg kell értenünk, hogy Izrael milyen fenyegetettségnek van kitéve nem csak a Gáza övezetben, hanem Cisjordániában is. És a Hamas terrorista szervezet Tel Al szemben és igazából azok az országok, amelyeknek jogrendjük van, nyugati szemmel is meg lehet vizsgálni. Az emberi jogi megközelítés Líbia és Szíria esetében, ahol igazából nem működik az állam, hogy működik. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberi jogok megsértését más országban is figyelembe kellene kísérni, Jemenben például. Nincs, mi van ott? Semmilyen vizsgálat nincs, semmilyen jelentés nem készül az emberi jogok ottani helyzetéről. Izraelben civil és katonai jogrend van. És ez a realitás. És amennyiben az emberi jogokat megsértik, azzal foglalkoznak. És a jelentésben ez megtalálható. Izrael esetében többet teszünk, mint bármely más ország, akár az Európai Uniós normákkal is összehasonlítva. Tehát uh, itt pontosan meg kell vizsgálni, és Izraelben meg is vizsgálják eh, a polgár, illetve katonai ügyészek, és eh, megállapítják, hogy szükség van-e nyomozásra. Amit, hogyha a palesztinok vagy izraeli katonák elkövetnek, azt megvizsgálják míg Izrael jogrendje teljes mértékben érvényesül. Fel kell tennünk a kérdés, hogy a katonai szakértelem eh, milyen eh, jogi szempontokat vitt bele, illetve milyen szempontok alapján építették be ezeket a jelentésbe. Tehát kételkedünk abban, hogy független a jelentés. Tehát Izraelben betartják a nemzetközi jogot, eh, és úgy gondolom, hogy Davis asszony nem rendelkezik az összes adattal. Izrael teljes mértékben vállalja erkölcsi és politikai felelősségét is. A világ eh, tíz fő tábornoka és Klaus Norman közülük meglátogatta Izraelt, és eh, megállapította, hogy eh, a fegyveres konfliktusok általános elvei alapján arányos az izraeli katonai fellépés. Köszönöm. Eh, Köszönjük szépen. Palesztin nagykövetnek adom meg ezen a pont. Szót parancsoljon. Madame la juge, merci beaucoup pour euh, votre... Köszönöm, bíró asszony ennek a, ezt a jelentést. Nagyon meghatott bennünket. Köszönöm a bizottsági elnök asszonynak is, hogy eh, lehetőséget adott számunkra, hogy beszéljünk. A, az itt létünk célja az, hogy eh, egy olyan jelentésről beszéljünk, eh, ami magáért beszél, eh, de az izraeli megszólalás után nekem az jutott eszembe, hogy örülök annak, hogy az izraeli képviselő ezt mondta, és hát bizonyítsa be, hogy valóban betartja a nemzetközi jogot Izrael, a, az izraeli kollega azt mondja, hogy a 2014-es gázai háború, amely 1700 e, ember halálát okozta, e, és akkor nem beszéltünk még azokról a százezrekről, akik a mai napig e, fedél nélkül maradtak, és nem beszéltünk még arról a megszállásról, ami 1948-ban kezdődött, amennyiben az izraeli kollega tényleg értékeli a nemzetközi jogot, akkor a saját kormányát kellene elítélnie azért, hogy a 67-ben megszállt területeken újabb és újabb telepeket épít fel, és és önöknek, európai képviselőknek azt mondja, hogy nem szabad címkézni, hogy ostoba dolog címkézni Izraelt, ami önöket is kell, hogy sértse, meg természetesen a palesztinokat is. 28 tagállam számára sértő az, hogy leostobázták őket Amennyiben nem tetszik Izraelnek az európai eh, álláspont, illetve a nemzetközi álláspont, miszerint a telepek illegálisak, eh, azért legalább ismernie kéne nemzetközi jog alapjait, ami alapján teljesen egyértelmű, eh, hogy illegálisak. Én a bíróasszonytól eltérően nem vagyok jogász, de tudom, hogy minden olyan tevékenység, ami ami a telepekhez kötődik, az illegális, tehát az onnani érkező termékek felcímkézése, illetve az ottani termelés is ebből a szempontból illegális. És én örülök annak, hogy az Európai Unió hű az értékeihez, és úgy gondolja, hogy az emberi jogok eh, védelme az egy olyan dolog, amit az Európai Uniónak fel kell vállalnia, és követelnie kell. Nem fogok most itt részletekbe bocsátkozni, mindjárt befejezem, elnök asszony, és vissza is térek a mai témánkra, de Davis bíró nő, Önnek köszönöm a munkáját még egyszer. Köszönöm. Fél percre tudom megadni a szót. Igen, köszönöm szépen. Tűrhetetlen, hogy gyermekeket gyilkolnak, hogy kórházakat bombázzanak, és ebben az esetben utána járni, hogy most itt emberi jogokat sértettek, vagy nem, hát nem kell utána járni, igen. Tehát ha bombáznak egy kórházat, ott sérülnek az emberi jogok. Másodszorban. Hallottam valamit, antiszemitizmusról beszéltek, antiszemita klímáról. Azt látjuk, hogy sérülnek az emberi jogok. Száz, több százezer Izraeliről is szó van, tehát ők is antiszemiták? Tehát Izraelben is felszólalnak az emberi jogok megsértése ellen. Az emberi jogok megsértését be kell szüntetni. Be kell szüntetni azt, hogy gyerekeket ölnek az utcán, a telepeket nem szabad tovább kiépíteni. Béke a közel-keleten csak akkor lehet, hogyha a megszállásnak vége van. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy szeretném még egy utolsó szót szólni. asszony szeretném. Uh, szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmét, és őszintén remélem, hogy hallották az izraeliek és a megszállt palesztin területek lakosságának a hangját. Tehát remélem, hogy hozzá tudnak járulni majd a tartós békéhez a két államos megoldás révén. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim, uraim, egy nehéz vita van mögöttünk. Itt az Európai Parlamentben is különféle álláspontok vannak, és egy őszinte véleményt hallottunk, örülünk ennek. És ezt a napi rendi pontot ezennel lezárom. Vamos a empezar el siguiente punto, así que las personas que quieran abandonar la sala. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Aki szeretne kimenni, az menjen ki. Áttérünk következő napi rendi pontunkra, ez pedig a burundi emberi jogi helyzet. Nkurunjiza elnököt harmadszor is újra választották, ennek az eredménye pedig az lett, hogy katasztrofális helyzet alakult ki, szociális, humanitárius szempontok alapján. És Pierre Claver urat is meghívtuk, ő a burundi jogvédő egyik legismertebb képviselője, és szeretnénk megkérdezni, hogy mi a helyzet Burundiban, de Belgiumban most kórházban van, most már egy kicsit jobban van. Múlt pénteken 25 éves fiát megölték. Korábban megölték már lánya férjét, és megtalálták a holttestét. Most gyászol természetesen és a gyász megakadályozta abban, hogy eljöjjön hozzánk. Most szeretnék megkérdezni, hogy milyen a helyzet. A polgári lakosság helyzete, a burundi kormány ebben a helyzetben ultimátumot adott a saját lakosságának, és a félelmérzetet ez még jobban megerősítette. Tehát az az, az érzésünk, hogy polgárháború felé mozdul el az ország, és nagyon aggódunk. A főképviselő asszony tisztában van a helyzettel, a parlament elnöke is. Most különféle szakértőket, vendégeket hívtunk meg, és velük szeretnénk megtalálni a burundi helyzetet. Most átadom az első vendégünknek a szót. Köszönöm. Közép-Afrika felelős vagyok a Think Tank, a National, International Crisis Group uh, Think Tanknél. Pour être précis, et euh, depuis cette époque, euh, il n'a jamais cessé de suivre. 98 óta követjük, követem figyelemmel a burundi helyzetet, és a 2010-es, illetve a legutóbbi választások óta különösen rossz lett a helyzet. A harmadik fázisában vagyunk a burundi válságnak. Az első 2014-ben kezdődött, amikor a választási eredményt megkérdőjelezték. A különböző pártok a választási eredményeket másképp értékelték. Az Enkurunziza elnökjelöltségével kapcsolatban az utcára vorultak az emberek, egyértelmű volt az összecsapás. Egyrészt egyik oldalon az ellenzék, a civil társadalom, a városi fiatalság, a másik oldalon pedig a hatalom. Ez a második szakasz vezetett oda, hogy az állami e, e, erőszak, az állam az erőszak fegyveréhez nyúlt. Enkurun Ziza e, elnöki megválasztása volt a harmadik fázisa a burundi válságnak. Fegyveres ellenállás, illetve összecsapás volt, van a két fél között. A pucskísérlet sikertelen volt, van is pucskísérlet, amely nyilván tovább radikalizálta a két felet, két oldalt. Tovább radikalizálta a hatalmat is természetesen, és az ellenzék is radikálisabbá vált. Ziza elnökké választása idén nyáron véget vetett annak a lehetőségnek, hogy a nemzetközi közösség közvetítésével békés megoldást találjunk, legalábbis rövid távon. Nem volt más választásuk, mint a fegyveres ellenállás az ellenzék részéről. Jelenleg, tehát a harmadik fázisához érkezett a burundi válság, azt látjuk, hogy a, a rendszer kétszeresen is bezárkózik, kifele és befele is vezerkozó, illetve nagyon keményen lép fel. A, lássuk először a belső helyzetet. A CNDDFD a nevű erő van hatalom. A mérsékeltek tulajdonképpen teljesen ott a pártot a civil szervezetek is külföldre kellett, hogy illetve menekülőre kellett, hogy fogják, ahogy az erőszak öntötte az utcákat. Ahogy azt az elnök is, elnök asszony is elmondta, egy ultimátumot adtak Buzsumbura kerületnek, amelyben sanátos módon a polgárháború eh, alatt használatos eh, szavakat eh, vagy kifejezéseket találunk most is, ugyanez a stílus tért vissza. A 2000-es béke megállapodás vezetett véget a polgárháborúnak. kifele is érdekes a, kor, a hatalom felépése. A nemzetközi médiával szemben nagyon ellenségesek, több nemzetközi vagy külföldi újságírót is megfenyegettek, helyi helyben lévő újságírók közül és a helyi újságírók közül is többet letartóztattak a rendőri erők. A belga nagykövet visszahívását követelték, Például azzal vádolták, hogy az e, fegyveres ellenzéket segítik. Puzsumbura és Kigali között igazi szócsaták is folynak, és bizonyos kozmetikai jellegű intézkedéseket is hozott a hatalom a, a nemzetközi közösség követelésére, például e, azzal, hogy e, igaz, hogy csak pár héttel, de elvasztották a választásokat. Minden esemény, amely április óta történt, a polgárháború előtti évekre emlékeztet sajnálatos módon. Nagyon hasonlóan alakulnak a dolgok, a párbeszéd elutasítása, az elnyomás, a kemény politikai fellépés, az etnikus alapú, etnikai alapú fellépések, a, a, a célzott erőszak mind-mind a 2000 előtti polgárháborús időkre emlékeztet, a, sajnálatos módon túlságosan is a 90-es évekre emlékeztet ez, és akkor a polgárháborúhoz vezetett a helyzet. Mi várható az elkövetkezendő hónapokban? Különösen angasztó a helyzet. Az első lehetséges forgatókönyv az az, hogy egy újabb pucskísérletre kerül sor, bár a biztonsági erők nagyon keményen próbálják ezt megerőzni. Az ország egyes régióiban a Buzsumburából elkergetett fiatalok, a menekültek 207 ezer menekültről beszélünk egy pár hónap alatt, akik eh, Burundiá, Burundiból, Tanzániába és eh, Ugandába menekültek elsősorban. Ez az első forgatókönyv, hogy ők valahogy eh, majd megpróbálnak ellenfordulni. A második forgatókönyv a buzsumburai helyzet eldurvulása a a fővárosból próbálják elő, üldözni az ellenzégeket, ez nyilván nem old meg semmiféle problémát. Ebben a jelenlegi helyzetben a retorika, a hatalom etnikai alapú retorikája is roppant ijesztő. Az etnikai összecsapások, az különböző etnikumok közötti összecsapások egyelőre nem tapasztaltuk, ez nem jelenti azt, hogy ilyenre nem kerül majd sor, de a, a burundi lakasság egyelőre ilyenfajta retoriká nem hat a, a, lakosságra. A, a hatalom részéről megpróbálják a különböző etnikumokat össze egymás ellen fordítani. Az arusi, arusai megállapodás kell, hogy itt megemlítsük. A nemzetközi válságcsoport, az International Crisis Group mit tehet? Hát alapvetően e, úgy érezzük, hogy a célzott szankciók például az Európai Unió részéről e, e, meghosszabbításra kell, hogy kerüljenek, egészen addig, amíg az állami elnyomás Burundiban folyik. Hogyha a a 96-os cikk szerinti konzultáció nem vezet célra, nem vezet eredményre, akkor esetleg az a humanitárius segélyt fenn kell ugyan tartani, de az intézményi segítség vagy költségvetési segítség nyújtásnak véget kell vetni. Nagyon fontosnak tartjuk az Európai Unió és a Tanzánia, Ruanda, Kenya, Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság a az EU által folytatott párbeszéd nagyon fontos abban a, tekintetben, hogy a burundi helyzet javulhasson vagy megoldódhasson. A burundi, burundi emberjogi civil szervezetek támogatását nagyon fontosnak tartjuk, főként abban a, a jelenlegi környezetben, amikor a munkájukat ellehetetlenítik, és akár az, az életük is fenyegetve lehet fontosnak érezzük, hogy az Afrikai Uniót támogassák, hiszen az Afrikai Unió segítheti azt, hogy az ellenzék és a kormányzat párbeszéde eh, meg fennmaradjon, vagy inkább el, hogy elkezdődjön. az Afrikai Unió eh, emberjogi eh, megfigyelőinek a, a bevetését nagyon fontosnak tartanánk. Ennek egyébként a részét az Európai Unió te finanszírozza. Zárásképpen tehát a burundi válság Nkurunziza elnök második mandátumához köthető, akkor alakult a jelenlegi helyzet. A harmadik mandátum kérdése is felmerül. Ez egy olyan kérdés, ami nem csak Burundiban, hanem szomszédos országokban is felmerül. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy teljesen destabilizálódik ez a régió. Nagyon körültekintően kell politikailag eljárni. Az világos, hogy a régió rezsimjei számára Burundi egy nagyon fontos példa, amelyet nyilván árgus szemekkel figyelnek. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Megadom a szót azoknak, akik szót kértek, aztán pedig Természetesen a, a burundi nagykövetség képviselőjének is szót adunk. Demesmaker úr az első. Dank u collega's, ik zal eh, Nederlands eh, spreken. Köszönöm kollégák, hollandul fogok beszélni. Eh, dank u voor, voor de toelichting. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ehm, Köszönöm ezt a tájékoztatást. Ahogy a kollégák nagy része én is úgy gondolom, hogy aggasztóak ezek a fejlemények, ijesztőek, ha úgy tetszik. verleden. ijesztőek abban az értelemben, hogy emlékeztetnek bennünket a közelmúltra, és éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk. A nemzetközi szereplők mindig Burundit egy nagy geostratégiai fontosságú kisállamnak tartották a katonai és politikai erőfeszítések a közelmúltban általában Ugandát, Kongót, Ruandát eh, eh, érintették, és nagyon komoly eh, tévedések lettek elkövetve. Az Európai Uniónak le kell vonnia bizonyos tanulságokat, bizonyos, bizonyos intézkedéseket már tettek is, de mármint az Európai Unió, de én úgy gondolom, hogy ennél többet kell a burundi helyzet igazándiból a békét, a stabilitást fenyegeti a nagy tavak környékén. A burundi határok elég átjárhatóak, az etnikai összetétel pedig megfelel a tágabb értelemben vett régió etnikai összetételének. Most nézzük akkor, hogy konkrétan mit lehet tenni, eh, hogyan lehet a fejlesztési politikánkat felülvizsgálni. Az Unió és a, eh, az Unió és a tagállamok burundi állami költségvetésének egy jelentős részét finanszírozzák. Belgium, de azon kívül Hollandia és Németország is már felfüggesztették a támogatási, a fejlesztési támogatásaik egy részét én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sem szabad visszafognia magát, mert ez a fejlesztési támogatás nagy része egész egyszerűen el lesz lopva, és más célokra lesz elköltve, mint adtuk. Tehát nekünk inkább eh, a hatalmi ágak elválasztására eh, kell koncentrálnunk arra, hogy az arusai megállapodást ténylegesen betartsák. Van néhány kérdésem is. Burundi, ahogy mondtam, Afrika szívében helyezkedik el, a nagy tavak környékén, régiójában. Nincs-e egy olyan kockázat, hogy az onnan érkező onnan érkező menekültek lángba döntik Ruandát, illetve a kongói köztársaságot. A burundi események nem járnak-e majd valamilyen hatással a 2017-es ruandai választásokra? Nyilván negatív hatásra gondolok, mert a másik dolog pedig ugye Uganda, a kelet-afrikai közösség öt országa nevében megpróbált közvetítőként fellépni, de ezt a közvetítői szerepét azóta felfüggesztette. Úgy gondolja, hogy Uganda a jelenlegi helyzetben is tud még ilyen szerepet eljátszani, ami a nemzetközi közösséget illeti és ezen belül értem én természetesen az Európai Uniót is, úgy gondolja-e, hogy megfelelő az, e- a nemzetközi közösség reakciója és célvezető? E, és e, hát ugye a kotonói megállapodás 96. cikke értelmében a konzultációkat kell tartani 30 nappal a felvetés után. Ezt a, közölték-e már a burundai hatóságokkal, hogy ilyen konzultációra szükség van a 96-os cikk alapján? Kinga, Kimas. Grazie, Elena. Köszönöm. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni, hiszen a burundi válság sajnos olyan válság, amely az egész régiót érinti. És ahogy a burundi kérdést most megoldjuk, az alapvető fontosságú, hogy megfelelő választ kapjunk a térség problémáira. hiszen a burundi kérdés megoldása a többi konfliktus megoldását is felmutatja majd. De több tízezer halott van, otthonából elűzött ember, tehát tényleg borzasztó következményei vannak ennek a válságnak. Az Európai Parlamentben az a helyzet, hogy az elmúlt napokban hallottuk, hogy milyen nyilatkozatokat adott ki Burundi, Buzsumbura, és Belgium, olyanokat hallottunk, hogy Belgium megint gyarmatosítani akarja Burundit. Hát nagyon fontos az, hogy meglegyen nekünk is a lehetőségünk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy szabadon engedjék a bebörtönzötteket, az újságírókat, a civil társadalom képviselőit, és tegyék lehetővé az emberi jogvédők munkáját. Amennyiben Burundi nem tartja be az EU-AKC országokkal tört, kötött megállapodását, akkor nagyon, nagyon rossz a helyzet. Tehát megvan a lehetőségünk, hogy odahassunk. Azonban nagyon fontos az, hogy betartassuk a burundi kormányra az emberi jogokat. És most szeretnék végezetül pedig emlékeztetni arra, hogy ez nem csak Burundi számára fontos, hanem az egész régió számára. Köszönöm, elnök asszony kritikus leszek, nem Burundival szemben. Nem, hát szomorú, de nem meglepő a Burundi helyzet. A kritikám elsősorban azt illeti, hogy hányszor kell még meglepődnünk, amikor ilyesmi történik. Ez nagyon érthetetlen számomra, mert legalábbis Burundi esetében már régóta ott voltak a megvoltak a bajos jelek. 2010-ben a választási megfigyelőként is már láthattuk ezt. Már akkor is felmerült bennünk, hogy, hogy ez a veszély fennáll. És akkor azt mondták, hogy nem, nem, nem, az autóbaleset az egyetlen ilyen veszély, és az első és a második választási fordulók között több mint százan veszették életüket. Gránát támadásokra került sor. Még a nemzetközi választási megfigyelők munkája is ellehetetlenült. Mindezek után megpróbáltuk kielemezni, hogy mi is folyik Burundiban. Ugyanakkor már akkor világos volt, hogy a választási folyamat egyes részé mennyire nem átláthatóak. Ez, hogy is fogalmazzak, a szokásosnál is nagyobb óvatossággal kell viszonyulnunk Burundihoz erre a következtetésre jutottunk. Sajnálatos módon akkor főként a nagykövetünk nem akarta látni a valóságot, nem volt hajlandó látni, hogy mi várható. Például néhány nagykövet viselkedése értetetlen volt, nagyon sok pénzzel támogatni kívántak, támogatni olyan országot, amely ben a korrupció kiterjedt volt. Éppen ezért úgy érzem, hogy sokkal jobban oda kell arra figyelni, hogy a pénzügyi támogatásaink hova jutnak, hogyan osztják ezeket szét. Egy ilyen korrupt államnak pénzt adni az nem nagyon jó ötlet, és itt egyébként nem csak Burundira gondolok, hanem a hasonló korrupt államokra. A rászorultaknak, a civil szervezeteknek adni pénzt. Jó ötlet, de a kormányzaton keresztül nem jut el senki ez a pénz, hiszen a korrupt kormányzati képviselők zsebében vagy az ő szemleikon landol majd mindez a pénz. Úgy érzem, hogy bármit is teszünk, azt az Afrikai Unióval együtt kell tennünk, hiszen ebben a régióban csak eh, így lehet bármit is elérni, és én is osztom az önök aggodalmát, ami a nagy tavak térségében folyik, az nagyon aggasztó. Köszönjük a Hanna Weber, Anna Gomes következik. I think that the statement by uh, our colleague uh, nagyon tetszett, amit Weber kolléganő mondott. És nem Burundi az egyetlen hely, ahol teljesen elválik az, ami a kotonói megállapodásba szerepel, a valóságtól. Ahogy azt a, a tagállamok végrehajtják, vagy akár a bizottság. és ez Afrikában a legnyilvánvalóbb, és azon belül is Burundiban kerülnek napvilágra ezek az ellentmondások, és ezeknek most a következményeit kell valamilyen módon feldolgoznunk. Nem nem eh, egyezhetünk bele, hogy a fejlesztés eh, eh, politika az egyfajta iparággá váljon, mert az nem felel meg a fejlődés kérdésének, illetve az adott lakosság jogainak semmit. Egy nagy dilemmával állunk szembe, mert ahhoz, hogy mi egy adott országban dolgozzunk, kapcsolatokat kell ápolnunk a helyi kormányzattal is, de azt mindenképpen el kell érnünk, hogy a pénz nagy része az emberi jogi harcosokhoz, a demokrácia támogatóihoz kerüljön, és ne a korrupt rezsimekhez és azok képviselőihez, amelyek egyébként megsza, meg, megszegik a, az emberi jogokat. És én is látom a jeleit annak, amiről Renate beszélt. Ugyanezt láttam 2005 környékén Etiópiában, és máshol is. Cecilni Kenge járt ott, Nigériából elutazott Burundiba, és előre megmondta, hogy mi fog történni. És elmondta, hogy mire számíthatunk, és a legrosszabb előrejelzések jöttek be Látjuk, hogy sokakat bebörtönöztek, megöltek. Egész egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy elfordítsuk a tekintetünket, és ne kritizáljuk a saját kormányainkat, mert támogatnak egy olyan rezsimet, amelynek a legfőbb célja az, hogy saját magát fenntartsa minden másra való tekintet nélkül. Ezt e- egyszerűen én nem fogadhatom el. We need to uh, send a very clear warning, a, a very clear... Nagyon uh, egyértelmű figyelmeztetést kell tennünk. Érdemes ezt az ügyet felvetni az EU minden szintjén, valamint az ENSZ biztonsági tanácsában is. Én most Demesmaker úrtól eltérően nem feltétlenül a segélyek felfüggesztésére szeretném rábírni az illetékeseket, mert az emberi jogok védelmezőinek és az áldozatoknak még sokkal inkább szükségük van a támogatásra, mint eddig volt. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy eh, nem lehettem ott a pódiumvita alatt, és az információim máshonnan származnak, tehát ami Burundiban történik, az nagyon nyugtalanító. Úgy, tört, úgy tűnik, hogy a történelem megismétlődik. És itt ugyanaz történik, mint korábban, és csak reagálhatunk, tehát nem léphetünk fel megelőző módon. Tényleg reagálnunk kell. Ma délután az ENSZ elfogad, illetve az ENSZ-ben szavaznak a határozatról. Véleményem szerint itt az idő, hogy cselekedjünk. Ne csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is. Franciaország is bizonyos követeléseket fogalmazott meg, és úgy gondolom, hogy sokkal nyugtalanítóbb a helyzet. Éppen ezért reagálnunk kell, és az ensz is megfelelő irányba kell elmozdítani. Hogyha az ENSZ képes cselekedni, akkor próbáljon élni azokkal az eszközökkel, amely megvan nekik. És nézze meg, hogy mit tudunk tenni a saját forrásainkkal. Garantálnunk kell, hogy megfelelő kezekbe kerülnek a forrásaink, az Európai Uniós segélyek, és ne egy gyilkos rezsim kezébe. Itt nem szabad elfogadnunk, hogy egy olyan politikát támogassunk, amelyet elítélünk. Szélsőséges radikalizálásnak lehetünk tanulni az országban. Ugyanúgy, mint Renáta kolléganőm, azon a véleményen vagyok, hogy igen, a parlamenti mandátumunkkal tudunk valamit tenni, tudjuk garantálni, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, és ezekkel az intézkedésekkel pedig segíteni szeretnénk az érinteteknek. Köszönöm. Most a Burundi Nagykövetség jelenlévő képviselőjét kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, hogy szót kapok, elnök asszony meghallgattam az előadónak is és a képviselőknek is a nyilatkozatait. Úgy hallom, hogy itt mindenki egyedül a burundi kormányt hibáztatja a, az eseményekért, eh, ahogy pedig az előadó is elmondta, hogy a fegyveres felkelés az a választási eredmények ellen indult, egy terrorista felbuzdulásról van szó, és túlszólejtették a lakosság egy részét. És felléptek a rendvédelmi szervek ellen, politikai és katonai személyiségeket támadtak meg Burundi kormánya eh, a javak és a polgárok eh, biztonságát kívánja megvédeni a bűnözők ellen. Ez a dolga egy kormánynak. Nyilván a kormány az esetleges túlkapásokat mindig sajnálja. Eh, ilyenkor ugye előkerülnek ezek a problémák, ehhez kell az átláthatóság ezek megakadályozásához, és ezért örülünk annak, hogy az Európai Unió segít bennünket abban, hogy tovább képezzük a rendvédelmi szerveinket, és jogérzékenyebbé tegyük őket, ami bizony, és ez igaz más hatóságokra is, az államelnök eh, tett egy nyilatkozatot, Eh, amelynek célja az volt, hogy megnyugtassa a lakosságot és a nemzeti eh, a, lakosságot és a nemzetközi közösséget, hogy nem lehet még egy népírtás Burundiban. Eh, a november 8-ai nyilatkozatot sokan félreértelmezték, különösen a külföldi radikálisok körében a belbiztonsági miniszter beszámolt a helyzetről, az október 15-i utolsó jelentés azt mondta, hogy, hogy a terület nagy részét ellenőrzi a kormány, kivéve Bujumbura egy részét. Et puis, euh, on parle de violation des droits de l'homme parce... Ami pedig az emberi jogsértéseket illeti, eh, voltak bebörtönzések, ugyanakkor azok a törvénynek megfelelően történtek, és a katonai igazságszolgáltatás fogja ezeket az ügyeket elbírálni, e, csak úgy, mint a választási erőszakot is. E, kérem, kérem fejezze be hamarosan, mondja az elnök. És valóban a, a május 13-ai pucskísérlet elkövetőinek a pere is e, indul, Emellett van egy emberi jogi bizottságunk, amelyik eh, időszakos jelentéseket ad ki, eh, és itt kell elmondani, hogy a Burundit beválasztották az ENSZ emberi jogi tanácsába is. Eh, Burundi betartja a nemzetközi kötelezettségeit, valamint saját törvényeit is, ami az emberi jogokat illeti. Azt gondolom, hogy nem mi vagyunk a legrosszabbak ebben a régióban. az pedig, eh, hogy eh, arra eh, próbálnak itt felszólítani, hogy vonják vissza a segélyeket, és próbálják meg eltávolítani a jelenlegi hatalmat. Szerintem ezek negatív kezdeményezések, és nem csak negatív hatásuk lehet. Európában sem tűrnék azt el, hogy a rendőrökre lőjenek. Nyilván erre a hatalom reagál meg betartva természetesen az emberi jogokat. Azt gondolom, hogy kicsit több engedékenységre van szükség. Nagyon nehéz, nagyon kényes ügyek ezek. Én azt szeretném, hogyha burundi partnerei támogatnák az országot, annak érdekében, hogy a burundi belső párbeszédek, illetve az Európai Unióval Eh, folytatott párbeszédek eh, eredményt hozzanak. Köszönjük. Pancéri úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Talán az ország helyzetét ilyen távolságból nem könnyű mindig eh, látni, de hát bizonyos szempontból viszont egyszerű a helyzet. Bizonyos megállapodásokat nem tartanak be. Ez világos. Harmadik mandátumra törekszik az elnök, szembe menve a korábbi vállalásokkal és megállapodásokkal. Ez okozza a problémákat. Az én benyomásom az, hogy a burundi hatalom rossz irányba viszi az országot. Természetesen mi oda figyelünk majd a helyzetre. Az ENSZ eh, vonatkozó eh, határozatai is világosan fogalmaznak ez ügyben. Attól tartok, hogy amit Buran, uh, eh, Uganda, Ruandában láttunk, ugyanaz megismétlődhet Burundiban is. könnyű itt egy szakbizottságban, ugyanakkor a plenáris már bonyolultabb a dolgok, szeretnénk hogyha a katonai megállapodást tiszteletben tartanák, de az is világos, hogy a szabad kereskedelem és a fejlesztés politika között szorosabb összefüggést kell valahogy teremteni. Például, ami ha megvizsgáljuk, hogy valettában mi történik, akkor világos, hogy nem kezdhetjük a dolgokat a, a végükről megoldani, az elején kell neki látni a probléma megoldásának. Köszönjük. Burundi egy regionális probléma. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy regionális megoldás van feltétlenül szükség. Nelson Mandela, qui avait négocié l'accord d'Arusha. Az arusai megállapodás még Nelson Mandela tárgyalásának köszönhetően született meg. Túlságosan megosztott a afrikai közösség, és több országban is hasonló problémákkal szembenézni, mint Burundiban. Az ugandai elnök például megpróbálta a burundi választási ügyben közvetíteni, miközben Ugandában is hasonló a helyzet, hát ez igazi paradoxon. A másik kérdés, mi szerint voltak baljós előjelei ennek a ennek a mm, válságnak. A 2010-es választások előtt már láthattuk, hogy Burundiban például a, a szólásszabadságot egyre jobban elnyomták. qui prévoyait un tribunal pénal spécial, qui a été écarté par... Mindez alapvetően azt jelenti, hogy az Európai Unió által Burundiban végzett munka munka fontos ugyan, de, de mivel az első számú donor az Európai Unió, és mivel a nemzeti költségvetés 50%-a külföldi támogatásokból származik, nagyon fontos meg gondolni, hogy hogyan és mire adunk pénzt. Megduplázni az ilyen típusú támogatásokat akkor, amikor a választási válság már a küszöbön állt, és mivel a korábbi megállapodás sem hozott semmiféle konkrét eredményeket, amelyeket a, a, a kormányjal kötöttek, ezért érdemes végig gondolni, hogy célra vezetően folytatni az eddigi finanszírozási politikát. Inkább a civil szervezeteknek, mint az állami szerveknek érdemes pénzt jutatni, és alapvetően Ami a biztonsági erőket illeti, úgy érzem, hogy a burundi hatóságok pontosan az ellenkezőjét tették annak, mint amit a nemzetközi partnerek vártak tőlük, azaz, ahelyett, hogy demilitarizálták volna a rendőrséget, éppen, hogy militarizálták a rendőri előket, így a burundi hadsereg és a rendőrség gyakorlatilag hasonlóan felszerelt fegyveres erővé vált, kis különbség van a kettő között. A nemzetközi közösség és az Európai Unió milyen ráhatással bírhat? Az ENSZ BT egy határozaton dolgozik, a nemzetközi büntetőjogi bíróság egy vizsgálatot kíván ígér, ígér beindítani, amennyiben úgy érzik, hogy ilyesmik történtek. Ezt persze majd a megfelelő fórumoknak kell eldönteniük. Köszönjük szépen! Ezzel eh, ezt a vitát lezárhatjuk Burundi témájában. Azt megállapíthatjuk, hogy a kotonai megállapodás 96-os eh, cikke értelmében kell eljárni. November 26-áig kell ugye az egyhónapos határidőn belül reagálni erre a kérésünkre. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Sok időnk már nem maradt. Három napi rendi pontunk maradt még. Mivel késősben vagyunk. Először Venezuela ügyével kezdjük, de tényleg csak röviden. Esta mañana... Tehát Harry úr, parancsoljon ön, öné a szó elsőként. Se Titkárság eh, jelezte számomra, hogy ez most egy zárt ülés, így kérem, hogy akinek nincs itt keresni valója, az távozzon. Igazából eh, nekem ez annyira nem fontos, de hát hogyha ez a dolgok rendje, akkor legyen így. Sok időnk nincsen, így kérem, hogy akinek el kell lennie, az minél gyorsabban és csendesebben távozzon.